So, good morning everybody. Would you... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kérem, hogy mindenki helyezkedjen el kényelmesen. Hmm? So, liebe Kolleginnen, liebe... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! utolsó szakbizottsági ülésünk, ez a nyári szünet előtt, miatt az autóbárra hajtunk a vakáció felé, mindenkit üdvözlök. A napi rendet megkapták, van-e hozzászólás, módosítási igény, úgy látom nincs, akkor mehetünk tovább. Először a tolmácsolási rend, minden nyelven folyik tolmácsolás, a finn, lett, litván, szlovák, szlovén és horvát kivételével. Elég sok minden hiányzik. Délután is az a tolmács rendszer áll majd fel. 9.30-tól szavazunk, úgyhogy kicsit érkeznünk kell. Arra is szeretnék utalni, hogy egy diátadás is lett volna a tervben, erről tájött tájékoztattak bennünket, úgyhogy 10-15 óra, 10 óra 15 körül meg kell ejtsük ezt, akkor megszakítjuk a szavazást. Aztán délután 3 órakor egy csoportfotó készül szakbizottság tagjaival, már aki itt van, ugye? Jön tehát egy fényképész, kérem mindenki készüljön fel erre, és az ebédszünet során menjen el podrászhoz, vagy sminkelje ki magát, vagy ki mit szeret. Tehát a há... De aztán megsésünk Schmidt miniszterrel való találkozunkra, reméljük 10 perc elég lesz a fényképezkedésre. Délután váltanunk kell Ma ugyan a hivatalos ülést nem vezetem, mert délután az EBSCO, Luxemburgi EBSCO vendége leszek, úgyhogy Úszkog kollega fogja átvenni az elnöki teendőket. Ennyi volna az elnöki bejelentendők sora. A június 15-16-a ülés jegyzőkönyve, meg a 23. ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, van-e módosítási igény, kommentár, ezekhez nincs. Akkor négyes napi rendi pont a be nem jelentett munka elriasztására vonatkozó együttműködés, prevenciós együttműködési európai platform. Georgi Pirinski kollega a jelentéstevő. Kérem, hogy tájékoztasson bennünket erről a triológus összeült harmadszor, jelentés is, jelentettek, és erről úgy tájékozottam, hogy nyílt szellemű, konstruktív párbeszéd folyt, és különféle cikkekben előlépés is született. Jól haladnak. Pirinski kollega itt van, parancsoljon. You have Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Elnök úr, három trialógus tartottunk eddig, június 16-án, illetve július 6-án, valamint tegnap este 14-én. És nagyon nagy örömmel erősítem meg az ön értékelését. Valóban így volt, konstruktív szellemben zajlottak a tárgyalások. Úgy tűnt, hogy mindkét, illetve minden fél szeretne tovább lépni, és azt is felismertük, elnök úr, hogy a nem jelentett munkavállalás nagyon komplex és nagyon sürgető kérdés. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy húzzuk az időt, valós erőfeszítésre van szükség, hogy egy mindenki számára elfogadható megoldást találjunk. Az első trialógust még a letelnökség alatt tartottuk. Általánosan megvizsgáltuk a kérdéshez vezető hozzáállásokat, megközelítéseket, és szerettük volna eloszlatni a félreértéseket. A második és a harmadik alkalommal már részletesen a cikkeket vizsgáltuk, a javaslat szövegét. Persze nem a legfogósabb kérdésekkel kezdtük, hogy egy jó lendületet kapjon a munka, és ez így is történt. A második trialógus ülést a luxemburgi elnökség nyitotta meg Schmidt miniszter személyesen, és egyértelműen leszögezte, hogy a luxemburgi elnökség számára ez abszolút prioritás a szociális napirenden belül, és ebben a szellemben is zajlott a tárgyalás. Nyolc cikket tudtunk eddig megbeszélni, a következőket. Második cikk célkitűzések, harmadik cikk küldetés, hetedik cikk működés, nyolcadik cikk együttműködés, kilencedik cikk a költségek megterítése, tízes cikk pénzügyi támogatás, tizenegy felülvizsgálat, és van egy tizenegy A cikk, ami a mi kérésünkre került a szövegbe, és ez arról szól, hogy a platform elévihessünk egyedi eseteket is. A bizottság aktívan részt vett abban, hogy tovább vigyük a háromoldalú egyeztetést. Az egyik nagyon fontos cikkben, a második cikkben a célkitűzések esetében a bizottság vállalta, hogy egy kompromisszumos szöveget készít. Erről tegnap este tárgyaltunk és nem is akarnék több időt tölteni ma délelőtt, elnök úr, azzal, hogy részletesen ismertetném a cikkeket és a vita tartalmát. Inkább csak arra mutatnék rá, hogy még mindig előttünk vannak a lényegi kérdések, amelyeket még nem ismertünk megpiszkálni, úgymond. A platform formális létrehozása, a tagsága és, anna, és a konkrét feladatai. Szeptember elején fogunk ezzel foglalkozni, két további ülésen szeptemberben, de azért azt elmondhatom már most, hogy a célunk ebben a munkában, hogy még a jelenlegi elnökségi időszak során megold, megállapodást tudjunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pirinszki úr. Úgy gondoljuk, hogy ez jól követhető így, és várjuk is a következő beszámolójukat az előrelépésekről. Köszönöm. Most akkor ötös napi rendi pont jönt. Kikötői az a hozzáférés és pénzügyi átláthatóság ezek működésében. Kári képviselő az előadó bemutathatja most, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az árnyék előadóknak szeretném megköszönni az együttműködést. Megtartottuk az induló egyeztetésünket, ami nagyon konstruktív légkörben zajlott. Néhány dologban nem értettünk ugyan egyet, de ugyanakkor nagyon jó vitát tartottunk ezzel a rendelettel kapcsolatban. A cél az átláthatóság megteremtése, valamint az egyenlő feltételek biztosítása a kikötői szolgáltatók számára. És ez egy jó kiinduló pont. Természetesen valamennyien egyet is értünk ebben. Vélemény tervezetemben arra összpontosítottam, ami a legfontosabb néhány eleme ennek a jogszabály javaslatnak a munkavállalók, illetve a munkakörülmények, a munkavállalói jogok, a munkai biztonság kérdései. A bizottság kiinduló pontja nem mond ellent a munkavállalói jogok hatékony biztosításának, tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy erős kiindulási alap lehet. A módosítások, illetve az általam készített vélemény áttekinti a rendeletet, és azt, hogy hogyan biztosíthatjuk a munkahelyi egészséget, biztonságot, a munkavédelmet és a munkavállalói jogokat. E tekintetben egyértelmű, hogy meg kell követelnünk a szakképzettséget a kikötőkben munkát vállalóktól, tehát ahhoz, hogy biztonságos körülmények között dolgozhassanak, képzetteknek kell lenniük a kollektív szerződéseket is be kell tartatni. Ez egyértelmű. A kollektív szerződésekben szerepelnek ugyanis munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások is. Tehát nem lehet akárki kikötői szolgáltató, ezeket a feltételeket és előírásokat teljesíteni kell. A szakbizottságként a munkavállalók egészsége, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra a kikötői verseny körülmények közepette és gondoskodnunk kell ezekről. Továbbképzés lehetőséget is biztosítani kell a bizottsági tervezet szerint, tehát a piaci feltételeket követve a munkaadónak kötelessége gondoskodni a továbbképzésekről, illetve az átképzési lehetőségekről, hogy megtarthassák a munkahelyüket a munkavállalók. Rövid bevezetőmben annyit szeretnék elmondani, hogy a kollektív szerződéseknek a betartása, a rendelkezése és a jog kiemelt szempont még. A kikötőkben is, mint más szolgáltató területeken vannak bizonytalan helyzetű munkát végzők, illetve úgynevezett rugalmas eh, munkaidőben dolgozó munkavállalók. És más bizonytalan körülmények is felmerülnek, úgyhogy ezért fontos, hogy jó keretet, szilárd keretet biztosítsunk a kollektív tárgyalásokhoz és szerződésekhez. Tudjuk, hogy ezek a feltételek biztosíthatók szociális megközelítésből, és a jog, illetve a blokkádjog ennek a szabályozása körülményei a fő szempontok. Ezekről úgy kell gondoskodni, hogy később ne csorbulhassanak. A szociális partnereket is be kell vonni ennek a kialakításába. Tehát nem csak készhelyzet elé kell őket állítani, hanem konzultálni kell velük. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, és az árnyék előadók véleményét szeretettel várom, illetve a javaslatokat. Szeptember harmadikára toltuk ki a módosítások határidejét. Köszönöm szépen. Akkor sorba jönnek az árnyék előadók. René Lopefentani a néppárt részéről lenne az első, ha itt van. Itt van. Üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani hogy megváltoztatták a programot ezzel kapcsolatosan. Eredetileg úgy volt, hogy harmadikán kell szavazni, akkor lehetetlenné válnának a tárgyalások, és így most lehetséges lesz. Hogyha vannak még diskrepanciák, eltérések, akkor erről fogok majd beszélni, de ez egy nagyon jó jelentés, nagyon jó tervezet, és felvet olyan kérdéseket, mint a munkavállalók egészsége, biztonsága, illetve a szociális és munkaügyi jogszabályok. Nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést, tehát olyan témákról is szeretnék beszélni, amelyekkel nem feltétlenül értek egyet, és ahol árnyalásra van szükség. Az első az ötödik módosítóra vonatkozik. Egyetértek hogy a szociális és munkaügyi jogokat tiszteletben kell tartani, de úgy gondolom, hogy ha ezt minimális követelménynek tartják, hogy amiket itt előír a jó hírnévre vonatkozólag, ez túlságosan szubjektívá teszi a szöveget. A hatos módosításban, amikor az illetékes hatóság szolgáltatásairól van szó, akkor a magáncégek méltánytalan versenyére kerülhet sor. A nyolcadik módosítóban az előadó arról beszél, hogy, szolgál, hogy korlátozni kell a szolgáltatók számát a környezetvédelem érdekében. A számokat nagyon pontosan kell meghatározni, de itt az önkényesség veszélye verülhet fel ezen javaslat nyomán. A 12-es módosítónál szeretném, ha lehetővé válna, hogy pontosítsák a módosító szövegét. Nem igazán értem, hogy miről van benne szó, lehet, hogy, hogy forítási problémáról van szó és ami pedig az utas szállítási, illetve az csomagkezelési szolgáltatásokat illeti. Én erre csak azt mondom, hogy minden kikötőnek megvannak a magi biztonsági előírásai, ezeket az operátoroknak figyelembe kell venniük. És ami a szabad versenyt illeti, ez hatással lehet a kikötők hatékonyságára, hiszen a célunk a legjobb egyensúly a munkaügyi és a gazdasági szempontok között. Végül pedig köszönöm az előadó munkáját, hiszen nagyon nehéz, fába vágta a fejszéjét, és nagyon jó szöveget készített. Gratulálok a munkájához. Köszönöm szépen. Feladoberi Fej következik. Akkor most? Dear Rapporteur. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt előadó. Először is szeretném megköszönni önnek, illetve a titkárságnak, hogy elfogadták, hogy szeptember 3-ára halasszuk a módosítók benyújtásának a határidejét, el kell ugyanis hosszabban gondolkodnunk ezeken a kérdéseken. Az Európai Parlamentnél ennek hosszú előtörténete van, és ráadásul a tagállamokra komoly kihatással járó témáról van szó. Tehát kár lett volna, hogyha az idő rövidsége miatt nem tudunk részletbe, részletekbe menően egyeztetéseket tartani tehát a bizottság javaslatát nem szabad időhiányában elkapkodva véleményezni. Köszönöm szépen a véleménytervezetet. Nagy részt egyetértek a benne foglaltakkal az átláthatóság áll a középpontjában. Valamint a kollektív szerződés, az EU szerződésekben foglalt alapjogok biztosítása, valamint a munkavédelmi és biztonsági előírásokkal kapcsolatos képzés a munkavállalók számára, különös tekintettel a kikötői munkaveszélyeire, és sok halálos baleset is történik sajnos európai kikötőkben. Az Eurostat munkahelyi baleseti statisztikái szerint évente több mint 4000 munkavállaló veszti életét munkahelyi balesetekben, és több mint 3 millió munkavállalót ér súlyos baleset munka közben. És az egyik legveszélyesebb kategória a kikötői munka. Én magam is kikötővárosból jövök, úgyhogy én ezt tudom. Tisztában vagyok vele, és az EU-nak hathatósan fel kell lépnie a munkahelyi biztonság, a munkavédelem terén, valamint a dolgozói jogok terén. Azzal szeretném zárni, hogy kiemelt fontosságú, hogy az EMPL egy olyan szöveget fogadjon el, amely egyértelmű üzenetet küld a tanos kollégáknak. És e céllal folytatom le majd az egyeztetéseket, remélem, hogy sikerül a kikötői érdekeket figyelembe vevő, illetve a munkavállalói jogokat biztosító szöveget alkotni. Köszönöm. Köszönöm szépen a konzervatívok. Képviselő Steven Szért McIntyre beszél. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az árnyékjelentéstevő eh, Stevens kolléga sajnos gyengélkedik, úgyhogy helyette én beszélek. Először is szeretnék jelentéstevőnknek köszönetet mondani a munkájáért. Az ECR támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja a munkavállalók eh, egészségvédelme, biztonsága, bár a szintek tekintetében különbség van a véleményünk között, vagyis hogy milyen szinten kellene ezt a védelmet érvényesíteni. Vannak agályaink a vélemény hatájával kapcsolatosan. Olyan módosítókat tudunk támogatni, amelyek a javaslat irányát egy kicsit elmozdítják és kiszélesítik a hatókörét. Tudjuk, hogy ez sok ellentmondást vet fel ez a téma, az általunk javasolt intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, különösen ami a munkavállalási és, illetve a munkaügyi és szociális jogszabályokat illeti. Támogatom az EPP árnyékjelentéstevének véleményét az 567-es módosít módosítókról nem is szeretnék beszélni, azokat támogatjuk. A 4-es és a 8-as módosítók túlzottan bővítik a hatókört. A 10-es, 11-es nem tudom mennyire releváns egyáltalán. A 15. módosító túlzottan előíró jellegű. Uniós, illetve szakszervezeti szintű megalapodást ír elő a szociális partnerek között, és túlságosan nagy terhet jelentő előírásokat teremt ezen a területen. Gondosan mélegeltük a módosítókat, összességében azt szeretnénk, hogyha maradnánk a saját hatáskörünknél, és a javaslat általános hatókörénél eh, konstruktívan szeretnénk majd a jelentéstevővel együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Akkor most a NICE képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját és a jó együttműködést az árnyékelődókkal, és szeretném kifejezni nagyra becsülésemet azzal kapcsolatban is, hogy sikerült eh, még egy módosító határidőt kiharcolni, ez könnyebbé teszi a munkánkat. Hangsúlyoznám, hogy az ALDE természetesen támogat bármilyen kezdeményezést, amely jobb munkakörülményeket és biztonságot teremt a mm, kikötői dolgozók számára, ám mindezek mellett talán nem lesz meglepetés, hogy más a véleményünk több ponton, mint a jelentéstevői. A politikai különbségeket félretéve is három fő pont irányítja majd munkámat etérem. Meg vagyok győződve arról elsősorban, hogy a foglalkoztatási szakbizottság a foglalkoztatási vetületével kell, hogy foglalkozzon a témakörnek, ahogy megint asszony is rámutatott. Ez létfontosságú számomra, hogy a foglalkoztatási ügyhöz ragaszkodjunk. Sokat beszéltünk a jobb jogszabályokatásról, meg arról, hogy a bizottság meg a tanács mit kell tegyen annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy az általunk létrehozott szabályok tényleg igazodjanak a jobb jogszabályalkotás követelményeihez. Mi itt a parlamentben társjogalkotók vagyunk, és fontos a szerepünk abban is, hogy biztosítsuk, hogy jó, egyszerű, célirányos jogszabályok szülessenek. Ezért nagyon-nagyon fontos számomra, hogy bármely változás a szövegben foglalkoztatás ügyi fókusszal történjen és javítson a szöveg minőségén. Mindezek fényében tehát nem szabad növelnünk a bonyolultságát a szövegnek. A jelentéstevő több nyilatkozatot is beletett a szövegbe, a tervezetbe, például, hogy több szolgáltató, ha több szolgáltató működik a kikötőben, annak rossz hatása van a munkakörülményekre, a munkavédelemre, biztonságra. Hát ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, és kifejeztem az árnyék előadók első ülésén is, és kértem, hogy, hogy hát dolgozza át legalábbis ezt a nyilatkozatát. Szerintem nagyon-nagyon kérdéses ennek az érvényessége, kérnem kell a jelentéstevőt, hogy vizsgálja meg, hogy vajon létezik-e ez összefüggés. Végül pedig a jelentéstevő a vég az anyagban arról beszél, hogy a versenyképesség és a magasabb munkavédelmi követelmények egymás kizáró dolgok vannának. Nekem ez sem világos, nem értek ezzel egyet. Vizsgálja meg kérem a hogy valóban fennáll-e ilyen korreláció a tények alapján. Még egyszer köszönöm a jól időzött munkát, és várom a további előrelépéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen a déli mint jelentés árnyék előadó a zöldek köréből lenne, de nincs itt, valaki helyette beugrik? Lát, úgy látom, nem. Akkor az EFDD jönne most, őket sem látom, árnyék előadót nem jelöltek. Valaki gyorsan még szeretne mondani valamit? Úgy látom, nincs, akkor nem álljon meg a menet, bocsánat, az EFDD, Laura Agia. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégámnak is. Egyelőre ezzel a dokumentummal kapcsolatban nincs még árnyék előadónk, de túl sok a dokumentum, és igazából egyetlen egy fő képviseli ezt a frakciót, úgyhogy bonyolult a feladat, de rajta vagyunk a kolléga javaslatait értékelve különböző módosításokat is elő fogunk terjeszteni a tranos kollégákkal, illetve kollégával együttműködve, aki ebben a témában illetékes. Úgyhogy tartjuk majd a kapcsolatot. Sok minden van, amivel egyet tudunk érteni, ugyanakkor vannak agályaink, és igyekszünk az árnyék előadói egyeztetéseken jelen lenni majd, hogy ki tudjunk alakítani egy átfogó összképet. Köszönöm. Köszönöm. A rövidség miatt is azért föl nincs itt senki, nem is jelentkeztek. Akkor továbbadhatjuk a szót az Európai Bizottság képviselőnek, nem? Igyekszem gyorsan levezetni az ülést. Kérem, hogy ezt maguk önök is tartsák tiszteletben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy most már e, egy éve e, dolgozunk ezen a e, témán, és közben fogyatkozunk is, úgyhogy örülök, hogy ezt az együttműködést ilyen sikerrel tudtuk eddig lebonyolítani. Egyelőre nincs még árnyék előadunk erre az ügyre, de értékeljük a témát, illetve hamarosan foglalkozni fogunk azokkal a kérdésekkel, amelyek számunkra fontosak. Szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak a kiváló együttműködésért. Nagy körültekintéssel dolgozott ezen a jelentésen, és egy szupranacionális Európán dolgozó témáról van egy szó tulajdonképpen, szemben a nemzetállamok Európájával úgy gondoljuk, hogy a TTIP, illetve az EFTA szintén ebbe az irányba mutat, ezt a kikötők esetében el kellene kerülni. Átadnánk a kikötőinket az amerikaiaknak, akik meg akarnak szállni bennünket. Köszönöm szépen.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 mely előttünk van a harmadik próbálkozás arra hogy az Európai Parlamentben, hogy szabályozzuk a kikötői szolgáltatásokat. Az előző parlamenti ciklusban nem sikerült kialakítanunk álláspontot ebben a témában, különösen a piaci hozzáférés szabályozása ütközött nehézségbe a témakörön belül. A hatáskörök megoszlanak az Európai Unió és a tagállamok között e téma rendezésében, és bizonyos tudják azt is, hogy hét tagállam, Spanyolország, Franciaország, Lettország, Málta, Franciaország, Svédország és Olaszország ö, tartózkodását jelentette be, fenntartását, a szubszidozás érvényesülése feletti aggodalmuk miatt. Üdvözlöm azt a tényt, viszont, hogy a jelentéstevő a mi szakbizottságunk hatáskörére szorítkozva írta meg szövegét, úgy gondolom, hogy a munkavédelmi előírások egészségügyi szabálybetartása és a munkavállalók szakismeretei, készségeinek köre az, amely nekünk foglalkozni kell. A jelentéstevő Ugyanakkor el kéne kerülje az olyan rendelkezések megírását, melyek a versenyképesség kárát, kárát hoznák, vagy az ellenhatnának a kikötői szolgáltatások tekintetében. Köszönöm szépen! Marias kolléga, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Van egy dolog, amit én szeretnék felvetni ebben a vitában. A rendelet a különböző életékességekről szól, és a szubszidizás elvét is említettük. Jelen pillanatban Görögországban a trojka döntései nyomán olyan alakul, helyzet alakult ki, amit ránk erőltettek, és az uniós jogot is feje tetejére állították. A trojka ugyanis arra kényszeríti Görögországot, hogy a Pireuszi és a Tesszaloniki kikötőkben bizonyos intézkedéseket tegyen, és ez egyáltalán nem áll összhangban az uniós jog végrehajtásával, ugyanis minden tagállamnak maga kell, hogy döntsön a kikötői szabályozásáról. Az európai csúcs által hozott döntések összefüggésében megpróbálnak beleavatkozni a munkaügyi jogszabályunk alakulásába Görögországban. Most angolul felolvasom. And modernization of collective bargaining, industrial action. Δηλαδή, θα πρέπει η χώρα μας... Más szóval, hazám ezek szerint meg kell, hogy szüntesse azokat a munkaügyi jogokat, amelyeket az irányelvek, rendeletek meghatároznak és az emberi jogokból eredeztetnek. Most beszélünk a kikötőkre vonatkozó szabályokról, de ezeket a rendelkezéseket ránk erőltette a trojka, hogy Görögország fizetőképes maradjon. Közben azt mondja a Trojka, hogy a Tesszaloniki és a Pireuszi kikötőt privatizálni kell, amit ránk erőltetnek. Valamiféle jogszabályról egyeztetünk itt, de az Európai Unió ránk erőltet egy privatizált rezsimet Görögországban, aminek semmi köze hoz a jogszabályrendhez, amit az egész Európai Unióban alkalmaznak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Áke kollega. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Ironikus, hogy a kikökőtet szabályozzuk, miközben a tenger nélkül Luxemburg veszi át a soros elnökséget. Tilbury, Welt, Felixter, Harwich azok a kikötők, amelyek az én választók közöttemben vannak, Kínával, Indiával kötnek szerződéseket ezek a kikötők. Jól ismerem a témát. Tehát van egy módosító, amely különösen aggaszt 13-as, mi szerint nem lehet a szolgáltásokat megszakítani a biztonsági intézkedéseknél benne. Kaléban láttuk, hogy megszakadtak a szolgáltatás, kilométerek sorakoznak a teherautók, amelyek nem tudják átvenni a rakományokat Európába. Tehát egy-egy ilyen sztrájk vagy, intézkedés, vagy intézkedésnél állíthat kikötőket, nem szabad támogatnunk ezeket. A brit kikötőrendszer nagyon jól működik, az én választókörzetemben is tapasztaltam ezt, tehát ha valami nem romlott el, akkor ne javítgassuk ezzel alapállásom. Nyilván nem akarják megtámadni a luxemburgiak, vagy nem akarnak flottát építeni a luxemburgiak, nem erről van szó. Most pedig az Európai Bizottsági a szó Kevaditis úr, ha jól értettem a nevét, parancsoljon. Very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok valamennyiüknek. Köszönöm szépen a szociális dimenzió beépítéséért az véleményformájában az előadó munkáját. Ahogyan ez ki is derült, a közlekedés tavaly júniusi szociális aspektusait felvonultató konferencia során ez egy nagyon fontos téma számunkra. Hiszen a Juncker vezette bizottság növekedés és munkahelyteremtés prioritásaival egybevág ez a kikötői csomag, eltér az előző kikötői csomagtól, hiszen arányosságra törekszik, és nem akarja e, egyöntetően liberalizálni a kikötői szolgáltatásokat és a TRAN bizottságban elég sok szót ejtünk majd minden egyéb kérdésről, tehát az nagyon jó, hogy a foglalkoztatási kérdésekre korlátozza magát az előadó. Vannak szubszidiaritást érintő kérdések, és a jelenlegi szociális tagállami jogszabályokkal nem szeretnénk szembe menni, tehát óvatosan bánunk az ILO rendelkezéseinek a megvitatásával is, különösen a teherforgalomnak a szabályozását tekintve, ami egyébként kimaradt a rendeletből. Tehát várjuk a kiváló együttműködést az előadóval, illetve az árnyék előadókkal, hogy még jobb legyen a jogszabály. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy rövid kommentáraljak a végén. Abból indulok ki, hogy jelentéstevők, árnyékeladók megjegyzéseit érvényesíti majd. Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy szerintem a jobb piaci hozzáférés e szolgáltatásokhoz nem feltétlenül jelent alacsonyabb szociális védelmi szintet. A jobb szabályozás nem azt jelenti, hogy nem szabályozunk, vagy kevesebbet szabályozzunk. Arról van szó, hogy jobban szabályozunk, nem mennyiségi kérdés ez tehát. Szeptember 3-án lesz a benyújtási határideje a módosítóknak, a szakbizottság október 12-13-án szavaz róla, a Tramban, aztán november 9-én, 10-én lesz szavazás. No, akkor hatos egy kis szünetet tartunk.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 ist es zu 23 Compromise Amendments gekommen, die nun zur Abstimmung stehen. Ich denke, die Aha. a számadatok azt mutatják, hogy nagyon intenzív munkafolyamat eredményeképpen kell szavaznunk. Egyes bekezdés H kompromisszum. Kérem, aki mellette van jelezze. Köszönöm, ellene. Tartózkodók a többség mellette volt. Némi segítség kell, hogy átlássam a pályát, de a többség most elég egyértelmű volt. Megállapíthattam így a segítséggel. Akkor a következő hogy szavazzunk, az 57-es, Marian Harkin részéről, egy effektet is imádkozik, mellette ki van, ellene, tartózkodók, az mellette voltak többen, 59-esről szavazzunk. Karl-Heinz Becker részéről mellette. Kérem, vegye fel a kezét. Bocsánat, álljunk meg. Van itt egy szóbeli módosító is. Valaki fel akarja olvasni? Na mindenki olvasta, nincs ellenvetés. Akkor ki van mellette, az 59-es mellett, a módostával együtt. Köszönöm. Ellene. Azt szerintem többen voltak mellette. Köszönöm. 61 mellette. Ellene. Köszönöm. Elvetettük. 62-es mellette, köszönöm, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 63 mellette, ellene, Egyértelmű? Jó. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette, I pontosabban, ellene, tartózkodók elfogadtuk, akkor most a 69-esnél tartunk, ki van mellette, kérem jelezze, ellene, elvetettük, 70-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 71. Mellette. Köszönöm. Ellene. Nem nagyon látszik, nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezártuk. 36-18 ellenében elfogadtuk. 72-nél tartunk. Erről nem kell szavazni, egy, csak egy nyelvi jellegű módosítás, úgyhogy most a 73-ról szavazunk mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodók többség mellette volt. J. Jolán kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, többség mellette volt. 80-as mellette, ellene, tartózkodók, mellette többen voltak. Kérem mindenki, tudom mindenki a nyári szabadságra gondol, de azért kérem, hogy jó magasra tegyék a kezüket. Jobban tudok számolni. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Károly kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 86-nál tartunk mellette ellene tartózkodók az -e többen volt mellette, El László mellette ellene. Nézzük meg az L kompromisszumot géppel, ellenőrző szavazást nyitok meg. L. Lezárom. Ezt láthattam volna jobban, átment. 91 mellette ellene elfogadtuk. 93 mellette ellene elvetettük, köszönöm. 94 mellette, köszönöm, ellene elfogadtuk 95, nem, okafogyottá vált, bocsánat. 96-nál tartunk. Mellette? Ellene? Köszönöm. Mária kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodó. Elfogadtuk. Nóra kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 105 mellette, ellene. Tartózkodók. Szerintem a többség volt az elején, de nézzük meg géppel. 105-ösre ellenőrző szavazást nyitok meg. Megnyitom. Kérem szavazzanak, akkor lezárom. Ha magasabbat tették meg a kezüket, ezt láttam volna ezt az eredményt. 106. Ott visszavonták, vagy? Nem. Szavazunk róla. 106 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Olga kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Péter kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, P1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodó elvetettük, 119 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 120. Itt szóbeli módosító is van, kiolvassa fel, vagy csak írásos verzióban fogadjuk el, elfogadjuk, akkor szavazzunk a 120-ról mellette, köszönöm ellene, Köszönöm. Tartózkodók. Elfogadtuk. 121. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 122 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 123 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 124. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg géppel. 124-es ellenőrző szavazás. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Ez teljesen indokolt ellenőrzés volt, éppen hogy elutasítottuk. Most egy 125-nél tartunk, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Q kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 130-as mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Robert kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 135, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elnőrizzük a 135-öst. Lezárom. Átment. Százharminchat. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Többen voltak mellette. 137 mellette. Ellene. Tart elvetettük, Sándor kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, 144 mellette, ellene, tartózkodók, mellette voltak többen, 145. A 144-es ellenőrizzük. Megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 145. fogyott. 146-nál tartunk. Mellette. Köszönöm. Ellene. Elvetettük. Tamás kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk 152 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 153 mellette, köszönöm ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 155 és 156 azonosak, mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk Ubul kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 161 mellette, ellene tartózkodók. Köszönöm. 162 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 164 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, elfogadtuk, bocsánat, 165 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 166 165-ösnek felel meg. Szavazni kell róla mellette, ellene. Nem látom világosan, ellenőrizzük a 166-ost. Megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. 25-tel 23 ben átment. 167. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 168. Okafogyottá vált. 169. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elvetettük. 170 mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 177 mellette, ellene, Most nézzük meg géppel, 177-est, megnyitom a szavazást, kérem mindenki boksoljon, lezárom. Köszönöm. Elfogadtuk, 178 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 176, igen, 176 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Dupla V kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító visszavonták, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellett ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Cecília kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, a Ladár kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most megyünk tovább a 13-asra, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22-es mellette. Ellenem tartózkodok. Elfogadtuk. 23 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellene. Nem látom jól a gépen. nézzük meg a 24-est. Ellenőrző szavazás tényleg mindenki voksoljon. Lezárom. 24-29 rendében elbukott. 25 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 26 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk elemér kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elemér egy kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. Akkor 31 mellette. Ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Ferenc kompromisszum, szóbeli módosító is van, láttam fejé kollega. Igen, egy szóbeli módosítót terjesztenék elő az F kompromisszumhoz. Tehát, kedves elnök úr, tisztelt kollégák, korrigálni kellene egy apró hibát, ami a szövegben belecsúszott. Hiányzik egy szó a második részéből az F kompromisszumnak. Lope Fontanyen asszony irodájában megállapodtam. A következő. Funds and European programs should contribute to modernizing economic structures, including the social economy, which is represented by different types of etc. And before the world... Tehát előtte, illetve az undertakings elé, tehát a következő felolvasom. Types and sizes of, of, undertakings. So it's and sizes. This would be a clarification in order to better define ez így világosabbá teszi a szociális gazdaság vállalkozás típusait, és úgy gondolom, hogy ez zökkenőmentesen éleszkedik a szövegbe. Szerintem ezt mindenki akkor értette. Meg, megtámogatjuk ezt így? Ellene? Nem látom senkit. Akkor elfogadjuk. Le, akkor lehet a kompromisszumról szavazni mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Akkor az 53-nál tartunk, vagy 35-nál tartunk már mellette, ellene tartózkodók elvedettük, 36 mellette, ellene Nézzük meg géppel a 36-os sorsát, mi lesz vele, megnyitom kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Huszonhét, huszonhét. Ezzel éppen, hogy elutasítottuk. Akkor most 37-nél tartunk mellette, ellene, tartózkodunk. Elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodunk. Elfogadtuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Gábor kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 48 mellette. Ellene. Nézzük meg ezt is. Géppel a 48-ast. Kérem mindenki szavazzon. Akkor lezárom. Elvetettük. 49 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most már akkor. 51-nél tartunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Most meg akkor szavazunk az egész szövegről, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Kérem, mindenki szavazom. Lezárom. 44 6 ellenében nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok jelentéstevő asszonynak. Megállapítsuk, hogy a népszerinti szavazás eredményét hozzáfűzzük a jelentéshez. Van ellenvetés, nincs, akkor így járunk el. Akkor Garcia Perez hogy üdvözöljük körünkben, akinek átadjuk azt a díjat, amely kijelölésre került. Üdvözöljük Önt! You're of the Garcia Perez. Garcia Perez asszony. Üdvözöljük a szakbizottság körében a diát adás és ünnepségére köszönjük, hogy eljött. Öné a szó. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Várok egy kicsit. This is only two minutes, don't worry. Két perc, ne aggódjon. Don't worry. Eh, hace 15 días la... Két héttel ezelőtt eh, a süketek, eh, vakok eh, egyesülete meglátogatta az, az Európai Parlamentet, hogy körülnézzen az intézményekben, és az volt a cél, hogy átadják elismerésüket és köszönetüket a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak az a munkájukért, amelyet a fogyatékossággal élők érdekében fejtenek ki. Idén az általuk átadott díjat nekünk az Emplő Bizottságnak adták. Hát ez egy kis szervezet regionális lefedettségű, és ezért kértek meg, hogy gondoljunk a kis egyesületekre is, és különböző típusú fogyatékosságokra is, ebben az esetben azokról van szó, akik halás és látássérültek is egyszerre, hogy küzdjünk a jogok egyenlőségért, egy olyan Európáért, amely hisz az egy jogok egyenlőségében és az emberiség sokszínűségében, és nem feledkezik meg azokról, akik a leginkább igénylik, akiknek a leginkább szükségük van a mi politikánkra. Ez az a díj, amelyet ők adnak át a bizottságunknak, Katja és Leon közösségének a süketek vakok érdekvédő egyesülete adja tehát ezt át. Az érzékeken túl ez a neve a díjnak. So. Köszönjük szépen. Szeretnék arra is utalni még, hogy ugyan egy kis szervezetről van szó, ám nem kis problémáról. 2,7 millió embert érint Európában, Svájcban és Törökországban együttesen. Nem kortól függő kérdéshez, az érintettek többsége ugyan idős, de egy millió ez egymással kapcsolódó szimptomáktól szenvedő ember 56 év 46 évnél fiatal, fiatalabb, tehát igen széles kört érint. Ennek ezek a problémák, ennyi lenne a magyarázat. A titkárság majd átadja a megfelelő helyre került I might also add because, uh... Még valamit hozzá szeretnék tenni, hiszen én képviseltem a bizottságunkat Irácsével együtt, Gárcia Pérez kollégánkkal együtt, amikor ők itt voltak, mind a két képviselőjük halás és látássérült egyszerre, és nagyon érdekes volt velük találkozni olyan emberekkel, akik különböző fogyatékossággal élnek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy találkozhattam velük, hogy ebben a szakbizottságban napról napra együtt dolgozunk több olyan képviselővel, akikre a szavazók voksokat adták, és döntéshozóvá emelték őket szavazatukkal, és ez nagyon biztató számukra, hiszen az egyenlőség kérdése számunkra nagyon fontos prioritás. Mi szeretnénk demokratikus gondolkodású emberként gondolni magunkra. Köszönöm Irácse azt, hogy részt vehettem ebben a munkában, és képviselhettem a szakbizottságunkat. Nagyon érdekes találkozó volt, és nagyon örülök, hogy Irácse bemutatta nekünk ezt az értékes díjat. Köszönöm. Ich darf den Kollegen Kosa noch das Wort. Kosa kollégának adom meg a szót. Az európai tanulmány elnök alelnök asszonynak. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság megérdemelten kapta meg ezt a díjat. A siketvakok az én fejemben duplán láthatatlan fogyatékosok, siketek is és vakok is Pont egy hónappal ezelőtt volt egy munkareggeli, ahol nagyon sok képviselő kolléga részt vett, ahol a siketvakok bemutatkoztak, és mindenkinek leesett az álla, hogy valójában milyen speciális kommunikációs igényeik vannak. És azzal szeretném zárni a dolgot, hogy a szakbizottságunk vezető szerepet játszik az ENSZ fogyatékossággal élő jogairól szóló egyezmény végrehajtásának ellenőrzésében és a szakbizottság vezetésével most fog elkezdődni egy végrehajtási jelentés is. Ebben is kiemelten oda fogunk figyelni minden fogyatékossággal élő csoportra, az igényeikre, és egy utolsó megjegyzés, nagyon büszke vagyok arra, hogy a szakbizottságban három fogyatékossággal élő képviselő dolgozik, és biztos vagyok abban, hogy magasabb és magasabb szintre emeljük a fogyatékos emberek önálló élethez való jogának védelmét. Wir haben uns da, glaube ich, gerade von, der, von meiner Ankündigung. Oh, bejelentés a, a, a, én is közben beszéltem, miközben ön is beszélt, ez is mutatja, hogy jobban kell figyelnünk egymásról. Húsa képviselő társunk is beszél arról a tanulmányról, mely a e jelenséggel foglalkozik. Nagyon összetett kérdéskörről van szó. Nem csak a vakok és siketek köréről, hanem a két ö, fogyatékosság együtt fennállásáról, amely különös figyelmet érdemel. Köszönöm szépen, a nyolcas napi rendi ponthoz értünk. Új szavazólistára van szükség most. Kukán kollega jelentése, végrehajtás értékelés, a 2012-es aktív idősödési szolidaritás éve. Az, amiről most szavazni fogunk, 44-es, mellette, magasra tegye a kezét, kérem, köszönöm, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 45 Thomasman mellette, ellene, tartózkodok. Elfogadtuk. 46. Mellette, ellene, tartózkodok. Elvetettük. 47. Mellette, ellene, tartózkodok. Elfogadtuk. 48. Mellette, ellene, tartózkodok. Elfogadtuk. 49. Mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük. 50 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 51 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk Cecil kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 57 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 59 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodók elvetettük, dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, het, nem, 70-es mellette ellene géppel. Nézzük meg géppel a 70-est. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon, akkor lezárom. 31 mellette, átment. 71 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 76 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, elemér kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk e a kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 89-es mellette ellene tartózkodók. Elvetettük Ferenc kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 5, 95 mellette, ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Gábor kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. GA kompromisszum mellette. Ellene tartózkodó. Elfogadtuk 112 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 113 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 114 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 116 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 117 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 118 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 120 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 121 mellette. Ellene tartózkodó. Elvetettük 122 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 123 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 124. Nem ellenőrizzük a 123-ast. Nézzük meg. Megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, lezárom. Elfogadtuk. 24. Mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 125 mellette. Ellene. Tart. Ezt géppel megnézném, nem vagyok biztos az eredményben, 125, megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem szavazanak, lezárom. ellenében átment Hedwig kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 136 mellette, ellene Ezt is nézzük meg géppel. 136. Kérem, szavazzon mindenki róla. Lezárom. hét Első rész. Részenként szavaznak róla mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész. Mellette. Ellene tartózkodók, Elvedettük. 138. Géppel nézzük meg. ...137 második része előszavazás szavazás tárgya. Abgestimmt? Das ist der Fall? Okay. Sorry. Wir machen das noch... Csináljuk még egyszer. Kaza úr. A más a második részre szavazunk a 137-esnek, ugye? Igen. Igen, 137 második rész. Megnyitom. Szavazanak, kérem. Lezárom. Még egyszer nézzük meg a közben valaki. Elnök, elég világos az eredmény. 138 mellette, ellene. Elutasítottuk. Imre kompromisszum ellene. Elfogadtuk. 143 mellette ellene. Ezt képpel nézzük meg. A 143-ast elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jolán kompromisszum. Danuta, bocsánat. Úgy gondolom, kétszer szavaztunk a 137 második részéről, és a 138-at pedig kihagytuk. Nein, nein, wir haben eins, drei, wir haben, es war Verwirrung. Nem, zavartam támadt talán, lehet, hogy én nem voltam pontos, akkor elnézést kérek, de a 137-es második részéről rendőrszavazást szavazást tartottunk, és aztán szavaztunk külön a 138-asról rendesen. Úgyhogy van, aki kétséget érez ezzel kapcsolatban? Jó, akkor a 143-at elintéztük, akkor a Jolán kompromisszumról szavazunk, ellene, Elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. A 154-est. 154-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Az eredmény az, hogy átment. So, dann sind wir jetzt bei... Na akkor most a 155-ösnél tartunk. Mellette ellene elfogadtuk. Ellenőrizzük 155-öst. Megnyitom az eltűnő szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetettük. No, akkor most 157-nél tartunk mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. 158 ról szavazni kell, tehát 158 mellette. Hát Because it's in a different form in the compromise. Okay, dann stimmen wir über 100. kor. Akkor 158 volt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Nézzük meg géppel a 158-at, akkor a szavazás. Kérem, mindenki voksoljon. Lezárom. elfogadtuk. 159 mellette, ellene, átlátható, hogy elutasítottuk. 160 mellette, ellene, ezt is elvetettük 161 mellette, ellene, ellenőrző géppel a 161-est. Lezárjuk. Elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 163 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 167 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 168 mellette. Ellene. Elvedettük. 169 mellette. Ellene. Nem nagyon látom át. A 100 69-et ellenőrző szavazásra bocsájtom. Lezárom. Elvetettük. 170 mellette. Nem, 57-est elfogadtuk, okafogyottá vált. 171 mellette ellene elvetettük, 172 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk, 174 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk, 155 mellette. Ellene tartózkodó. elfogadtuk. 176 mellette. Ellene tartózkodunk. elfogadtuk. 177 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 182 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 183 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk kettes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodunk. Elfogadtuk négyes mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk ötös mellette. Ellene tartózkodunk. Elfogadtuk hatos mellette. Ellene tartózkodunk elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Preambulum pontok tízes módosító mellette Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk a ladár kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 17-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 18 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 20 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 21. A 20-as nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Kérem, mindenki szavazzon. Lezárom. Huszonegy. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 22 mellette. Ellene? Elvetettük. 23 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 25 mellette. Ellene. Elvetettük. 26 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók. Nem látom, ellenőriző géppel a 28-ast. Kérem mindenki szavazzon. Akkor lezárom. Elfogadtuk. 29 mellette. Ellene. Elvetettük. 30 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 31 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 32 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk 33 mellette. Ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel. A 33-as. Elektronikusan szavazunk. Csak én nem. Lezárom. Harmincnégy. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 35. Mellette, ellene, ellenet többen voltak, elvetettük, 36 mellette. Ellene, Elfogadtuk 37 mellette. Ellene tartózkodunk. Elvetettük 38 mellette. Ellene elfogadtuk 39 mellette. Ellene tartózkodunk. Elfogadtuk Béla kompromisszum mellette. Ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 41 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 42 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 43 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. most egyre emelkedik a feszültség. Még egyszer mondom, hogy három előtt öt perccel itt találkozunk, mindenki kimosakodva, megfésülködve, megbaratválkozva, kisminkelve, kiki hogy a családi fénykép készül akkor. Nyakkendőt én nem kötök. Akkor most szavazhatunk az egész szövegről, a jelentés egészéről. Megnyitom. Kérem, mindenki szavazzom. Lezárom. 43. 9 jelenében nagy, nagy többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Ezzel végeztünk. Még egy pillanat. Megint az a kérdés, hogy hozzáfűzzük -e a népszerinti szavazás eredményét a jelentés szövegéhez. Nem látok ellenvetést, akkor így tesszük. Így teszünk. Köszönöm. Ezzel végeztünk a szavazással. A végén elektronikus szavazással még két szóbeli kérdésről kell döntenünk, ezt viszonylag gyorsan elintézhetjük. A tanácshoz intézett kérdés, aztán a bizottsághoz két szóbeli kérdés. Először a tanácshoz intézetről szavazunk. Név szerint ki van mellette, az úgy nyomja meg, tehát megnyitom a szavazást. Köszönöm. Mindenki szavazott? Lezárom. Köszönöm. Most a bizottsághoz intézett kérdésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Ezzel most az elektronikus szavazást legvégéhez érkeztünk. Köszönöm mindenkinek, időben tudtunk szavazni a díjátadással együtt is, és Következő költségvetési napirendi pontunk a 2016-os EU költségvetés minden címsoros terület. A jelentős tevő asszony kapja meg a szót, majd egy pillanat türelmet kérek még. Kérem, ne beszélgessenek. Kolleginnen und Kollegen, darf ich... És kollégák, szeretném azt kérni, vagy foglaljanak helyet, és maradjanak csendben, vagy egy fejezzék be a beszélgetést, hogy tevő be tudja mutatni munkáját. Uraim! Dankeschön, geht doch. Köszönöm, megy ez. No, akkor most. Klum képviselőasszonyt, remélem jól mondtam a nevét, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök. Bocs, Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetésre vonatkozó vélemény, amit a szakbizottságunk a közelmúltban elfogadott, ugye most a tényleges számokat fogjuk megvizsgálni, ennél a szakasznál tartunk. A véleményben agályunkat fejezzük ki, hogy a költségvetés a növekedésre és a foglalkoztatásra összpontosít, és az ifjúsági foglalkoztatás és munkanélküliség kérdéseivel foglalkozik elsősorban is a szegénységgel. Olyan programok a legfontosabbak, amelyek a foglalkoztatást és a szociális befogadást támogatják a fogyatékossággal élők az inaktívak körében. Megvizsgáltuk tehát a programok kezelését és a prefinanszírozás növelését sürgetjük a 2014-20-as időszakban, különösen a szociális alap esetében és a, az EGF esetében a globalizációs kigazítási alapról beszélek és a véleményünkben rámutattunk, hogy fontos támogatni a kis közép- és mikrovállalkozásokat, biztosítandó, hogy ők kellő támogatást kapjanak. Különböző módosítókat nyújtottunk be, amelyek tükrözik a szakbizottság eredeti elképzeléseit. Ezek a módosítók benyújtása kerültek, és a kollégáknak is kiadtuk. Nagyon fontos megerősíteni a különböző intézkedéseket, a szociális alapra gondolok például, itt is a forrásokat növelni kell. A foglalkoztatás érdekében az ifjúsági foglalkoztatása vonatkozó kezdeményezést is több forrással szeretnénk ellátni. Um, free movement of ezen kívül a munkavállalók szabad mozgása fontos prioritás, különösen az harmadik országokból származó migráns munkavállalók igényelnek támogatást. Az én módosítóim is erre vonatkoznak, a mikrofinanszírozás, szociális vállalkozás és az úgynevezett frontloaded előre súlyozott alapok. Azután az kísérleti projektek és előkészítő intézkedések területére kerítek most sort. Összesen 12 ilyen javaslat volt, a koordinátorok egyelőre nem jelezték, hogy mi az ő preferenciájuk, úgyhogy én ezt úgy próbáltam megoldani, hogy ezeket mindegyiket, az előkészítő és kísérleti projekteket mind benyújtottam és az árnyékjelentéstevőkkel egyeztetünk a különböző prioritásokról. Később pedig módosítókat nyújtunk be az árnyékjelentéstevők nézeteinek egyeztetése érdekében. Ezek a módosítók tehát a szakbizottság véleményét tükrözik a költségvetésre vonatkozó vélemény kapcsán, és most ugye a számokra kerítünk sort, július 20-a a határidő a módosítók benyújtására. Akinek van eh, módosító javaslata, azt kérem, hogy eh, tartsa szem előtt ezt a dátumot. Augusztusban megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, és szeretnénk tovább lépni szeptember elején. Van egy eh, teljes körű költségvetési bizottsági ülés, és két órakor lesz ma délután egy másik ülés, én azon is szeretnék megjelenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, és most az árnyék jelentéstevőköz fordulok, Pilinszki úr először. Kicsit elbújt. Átült máshova, megpróbált így megtéveszteni minket, de nem sikerült. Nem ez volt a szándékom, elnök úr, csak az előző helyemen egy kis technikai gigszer keletkezett. Köszönöm, elnök úr. A tanács álláspontja a 2016-os költségvetési tervezetről jelentős negyedik címbeli e, ellátásokat, jutatásokat tartalmaz, 72 millió, 73-hoz közelítő ez az összeg. Leginkább az európai szociális alapot érinti ez a csökkentés. Több mint 47 eh, millió euróról van szó. A legnagyobb összeget az európai szociális alap alokációból kívánják elmúl elvonni. 20, illetve 22 millió euróról van szó, aztán az átmeneti régiók esetében és az operatív technikai segítségnyújtás esetében is van elvonás. Összesen több mint 22 milliót vannak el a bizottsági javaslat alapján a foglalkoztatás, szociális ügyek és integráció témaköre alatt és három fontos program is érintett, a foglalkoztatás és a szociális innováció, a Progress program, a Jures program, és a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás program. Nem tudjuk ezt a csökkentést támogatni. Az Ample vélemény a 2016-os költségvetése vonatkozólag így fogalmaz. Megfelelő költségvetési forrása van szükség a szükséges intézkedésekre, az integráció a foglalkoztatás és szociális ügyek területén. Még mindig nagy az elmaradás, mert a tanács vonakodott attól, hogy megfelelő forrásokat bocsásson rendelkezésre az unió prioritásainak megvalósítására. Az Európa 2020-as céloktól nagyon távol vagyunk, a költségvetés értékes erőforrás az tagállamok számára a szociálpolitika megvalósítására, az oktatás, képzés, illetve a lakhatási körülmények javítása érdekében. Ezekre az intézkedésekre szükség van a megszorítások ellensúlyozására. A tanács által javasolt csökkentések elfogadhatatlanok számunkra. Üdvözöljük Lumasszony javaslatait, amelyek szeretnék visszaállítani vagy növelni a szociális alapjutatásait, illetve az ifjúsági foglalkoztatás, a munkások szabad mozgása, a koordináció a szociális biztonsági rendszerek között, illetve a harmadik országbeli migráns munkavállalók támogatása, mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területeken növelésre van szükség. Azután az administratív kiadások területe is fontos terület, ez előfeltétele a programok megvalósításának. Ebben az összefüggésben támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek a 2016-os költségvetést az eredeti állapotba állítják vissza, vagy növelik bizonyos pontokon. A csökkentéseket nem értjük, nem tudjuk elfogadni az adminisztratív kiadások területén módosítókat is benyújtottunk annak érdekében, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre az unió céljának megvalósítására a foglalkoztatási és szociális ügyek területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Trepézius képviselő az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács módosítói jó irányba tett lépést képviselnek, de nem kellően ambíciózusak. Az ECR elutasítja a trilógus mandátumát, hiszen egy kis lépést tenne a bizottság javaslata jó irányba, de nem kellő ambícióval. a tényleges kifizetések, illetve az elkülönítések közötti különbséget meg kell szüntetni. 26 és fél és fél milliónyi adósság halmozódna fel, és ezt nem engedhetjük meg. Ami a kutatást illeti, ez szintén jövőorientált tevékenység, az ECR készen áll, hogy ezt megvitassa. Fentartásaink vannak a munkaszervezéssel, illetve a munkahelyek védelmével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy hatékonyabbá, áramvonalasabbá kellene tenni a programokat. A konvergenciát el kell érni a programok megfelelő átalakításával, több innovációra, kevesebb bürokráciára van szükség a tagállamokban, és nagyobb egyéni felelősséget hangsúlyozunk. És ennek megfelelő módosítókat terjesztünk elő. Elnök, az ALDE részéről megadom a szót a képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadó asszonynak az elvégzett munkát. Számunkra a tanács álláspontja a szociális és foglalkoztatási eh, költségvetés kapcsán csalódást keltő, hiszen a tanács által tett javaslatok csökkentik a forrásoknak az összegét ezen a területen. A, a JASZI, az EURES, illetve az Európai Szociális Alap egyes területei számára. Tehát azon gondolkodom, hogy hogyan lehetséges ez akkor, amikor az európai polgároknak azt magyarázzuk, hogy több munkahelyet szeretnénk, fenntartató munkahelyeket, és hogy ebbe az irányba végezzük a munkát. Tehát meg kell mondjam, hogy az előadó asszony által javasolt módosítókat messze menően támogatom. Különösen, mert azt javasolja, hogy álljanak helyre az eredeti források, a szociális és munkahelyteremtő tevékenység szolgálatában, valamint az Európai Szociális Alapnál, hiszen ebből lesz a munkahelyteremtés és a növekedés. Aztán az ifjúsági foglalkoztatottság növelése és a megfelelő támogatás és technikai segítség nyújtási forrásokat is sürgeti a mikrofinanszírozás területén többek között. Az ALDE úgy látja, hogy a munka lehetőségeket kell bővíteni, és ez egy 1 millió eurós rendelkezésre álló összeg, kevesebb, mint amit kértünk, ennek ellenére örül az egész ALDE, hogy széles körben támogatják ezt a pilotprojektet. És úgy gondoljuk, hogy ebből legjobb gyakorlat lehet majd és örömmel várjuk az együttműködést az előadó asszonynal a jövőben, hogy a szavazásra már egy szilárd, jól megfogalmazott jelentés állhasson össze megfelelő forrásokkal, amikre szükség van Európa szerte a növekedéshez, munkahelyteremtéshez. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a GUE NGL árnyék előadója kimentette magát, elnézést kér. Máshol akadt elfoglaltsága. Egy alternatív árnyék előadóság miatt. Meszerics úr, köszönöm szépen. Sok kolléga véleményével egyetértve csalódást keltőnek tartjuk ezt a javaslatot, és legnagyobb részt egyetértünk az előadói módosítókkal. Hangsúlyoznám, hogy a trilógus mandátumra tekintettel úgy gondoljuk, hogy a társadalmi befogadás, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés kell, hogyha a középpontba kerüljön. És az előadó tervezetével kapcsolatban három kérdéskört hangsúlyoznék röviden. Szinte valamennyien egyetértünk, hogy az ifjúsági munkahelyteremtésbe való beruházás nagyon fontos. Maga a bizottság is így nyilatkozott. Miért nincs akkor új forrás 2016-ban erre a célra? És ugyanakkor azt sem értük, hogy az előadó asszony miért nem növelni a rendelkezésre álló összegeket úgy gondoljuk, hogy a tagállamokban a fiatalok munkalehetőségeibe kellene beruházni komoly összegeket. A cél az, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen felvegyük a harcot. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a tényleges kifizetéseket, hanem a rendelkezés álló összegeket is növelni kell a fiatalok munkahelyteremtése terén. És Primski és Weber kollégákhoz csatlakozva nem lehet eléggé hangsúlyozni az európai szociális alap válság sújtotta legrászorulóbb területei számára. Ennek ellenére a fejlettebb területeket is sújtja a válság, és az ESA a legmegfelelőbb eszköz a 2020-as célok elérésére, a régiók erősítésére, valamint a társadalom legsérülékenyebb rétegeinek a támogatására. És nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a bizottsági javaslat, amely csökkenti a forrásokat, ebbe az irányba hat. Tehát úgy gondoljuk, hogy megfelelő forrást kell biztosítani ahhoz, hogy a programok zöggenőmentesen működhessenek. Végül az előadó asszony javaslatát üdvözlendőnek tartom a projektek prioritásainak megállapítása tekintetében. Hangsúlyoznám, hogy a fenntartható jövőre irányuló zöld projekteket támogassuk, illetve az azbestmentes létesítményeket Európa szerte valamint a friss diplomások fenntartható munka lehetőségeit kell biztosítanunk. Sőt, Európában mindörökre meg kell szabadulnunk a veszélyes anyagoktól. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Jetzt wäre EFDD dran. Da habe ich keinen Berichterstatter, Schattenberichterstatter benannt. Als EFDD kerülne most sorra, de nem jelezték, hogy ki lenne az árnyék előadójuk. Az EFDD részéről akar-e valaki hozzászólni? Az EFN szintén nem. Nincs észrevételük sem. Ezek után a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Patrick Milézának az foglalkoztatási főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, tisztelt előadóasszony, köszönöm a szakbizottság tagjainak a megfogalmazott módosítókat, illetve a javaslatot, hogy a bizottság költségvetés tervezete valóban a munkahelyteremtést, a növekedést, a szociális párbeszédet, a mikrovállalkozásokat támogassa a jövőben. Ezt üdvözlendőnek tartja a bizottság, azonban a konkrét módosítókkal kapcsolatban vannak észrevételenk. A 62.03-mal szeretném kezdeni. Az ESA forrásai a fejlettebb régiók számára. A két milliárdos összeg a becsült keret fölött van jelentősen, illetve a tagállamok által visszajelzett kiadásokat is jóval meghaladja. Eddigi tapasztalataink alapján, illetve a tagállami prognózisok alapján 900 milliós kifizetetlen összeget prognosztizálunk 2016 végére. Ez az a maximum, amiről úgy gondoljuk, hogy a bizottság jövőre ennyit tud folyósítani. A fiatalok munkahelyteremtése terén üdvözlendőnek tartjuk a zöldek álláspontját. Az MFF-ben 3,2 milliárd áll erre a célra rendelkezésre, és a két és fél milliárdos javasolt növelés jelentősen túlmutat az MFF jelenlegi keretein. Tehát ezt nem tudja bevállalni az Európai Bizottság. A maximális összeg, amit ki tudunk fizetni, a 2015-ös költségvetés elfogadása után 2 milliárd a jelenlegi elkötelezettségeket tekintetbe véve. Tehát a két milliárdos keretnövelés az az elhatárolások növelését igényelni. Aztán a 6207-es módosító azt javasolja, hogy csökkentsük a munkavállalói szervezetek tájékoztatási jellegű szolgáltatási támogatását. És az előadó asszony ezzel kapcsolatban azt írja, hogy a 2015-ös költségvetés, a folyóévi költségvetés megfelelő keretet biztosít. Ezzel nem ért egyet az Európai Bizottság, a 2015-ös költségvetés rendkívül konzervatív. És ennek a végrehajtása, illetve az elmúlt évi felhasználás jelzi a valós igényeket a munkavállalói szervezetek támogatása terén. Hogyha a 2000 2014-es összeget nézzük, 17 milliárd volt a keret, és 2013-ban pedig 16,7 milliárd. Tehát én azt mondanám, hogy a bizottsági javaslat ez sokkal közelebb áll a valós igényekhez közelebb van az előző évi tapasztalatok alapján. Ami pedig a 6208-as módosított illeti, a szociális vállalkozások mikrofinanszírozása. Komoly kétségünk van a tekintetben, hogy ez nem lép -e túl a jelenleg rendelkezésre álló jogi kereteken. Arra gondolok, hogy a 1296 per 13-as rendelet 27-es cikke, amely meghatározza, hogy milyen tevékenységeket lehet a szociális vállalkozások mikrofinanszírozása keretében támogatni az EASY programban. Ott a technikai segítségnyújtási tevékenységek nem találhatók meg. A a kedvezményezettek részére. Csak technikai támogatás intézmények számára áll rendelkezésre. Tehát a mikrohitelezők vehetik ezt igénybe, és nem a kedvezményezettek. Úgyhogy kétségünk van, hogy elfogadható-e a jogalap módosítása nélkül ez a módosító javaslat. Aztán az easy-ről szóló rendelet ötös cikke meghatározza a különböző tengelyeknek a kereteit. A teljes összeg 21 százalékot tesz ki a teljes program keretéből a szociális vállalkozások mikrofinanszírozásán belül. Attól tartunk, hogy e cikk keretein túlmutatna a javasolt módosítás, és ez sem kivitelezhető a jogalap módosítása nélkül. És a végül, de nem utolsó sorban a 62-30-as módosítóra térnek eh, ki az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az EGF, ez a bizottsági tervezet szerint 30 eh, milliós keretet kapnak, itt egyetértünk azzal, hogy a valós folyósítási igények azok közelebb állnak az 50 milliós javasolt módosításhoz, de felhívjuk arra a figyelmet, hogy a költségvetési hatóság most frissen szavazta meg a keretet, és ez nyújtja az adott év keretét, és ebben benne vannak a visszakövetelt összegek, illetve a belső források, tehát a frissen elfogadott költségvetésben mintegy 30 millió áll majd rendelkezésre 2016-ban. A kifizetési célokra. Ez a belső elhatárolásokból adódó bevétel. Tehát egy 50 plusz 30 milliós elvárás az nem vállalható a globalizációs alkalmazkodási alapon belül. Ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor kérem, de kérdem, hogy ki szólna hozzá. Ha senki, akkor utalnék még arra, hogy július 20-án 12-kor lesz a, a költségvetési szakbizottság módosítanak benyújtásának terdeje, aztán szeptember 3-án szavazunk, és ezt követi a plenáris október 28-án és november 23-ától a másik plenáris. Európai Szemeszter 11-es pont, gazdaságpolitika, koordináció, végrehajtás. 2015-ben. Prioritások. Itt a jelentéstevő. Szerűcsök Gutierrez Prieto a jelentéstevő. Itt van, itt van. Akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a véleményt a gazdasági bizottság számára készítettük a rendelet alapján. Az Európai Parlament így vesz részt az európai szemeszterben, ez novemberben kezdődik, a növekedési jelentéssel vagy felméréssel. Országonként reformterveket és konvergencia stabilitási programokat fogad el az országok részére. Az utolsó pont a jelentésben eh, még érdekesebb, mert ez a demokratikus legitimitásról szól. Az Európai Parlament eh, szeretne az eh, ország specifikus ajánlásokról véleményt nyilvánítani, hiszen ezeket csak az a tanács fogadja el, így mi nem tudjuk ezt befolyásolni, nem tudunk véleményt nyilvánítani az ajánlásokról, vagy akár módosítani őket, ami véleményünk alapján. Tehát az az ambíciónk, hogy a következő körben az ajánlásokat úgy hozzák meg, hogy a parlamentnek is legyen beleszólása. Az elmúlt négy évben ezt nem tudtuk elérni. A demokratikus legitimitás olyas valami, amit ezért ki kell emelnünk ebben a jelentésben. A gazdaság irányítás felülvizsgálatára vonatkozó szabályok egyfajta szav, szerződést tételeznek fel az intézmények és a tagállamok között, és ezeket eh, nem is vitatják meg a nemzeti parlamentekben, vagy a szociális partnerekkel. Ezért az európai szemeszter eh, tudjuk, hogy orientációs szintű, de azért ennél nagyobb súlya van a valóságban. Ezért nagyon aggasztónak tartom, hogy évről évre ilyen hiányosság merül fel a legitimitás terén, és szeretnénk, hogyha ez megszűnne ez a legitimitási hiány. A tagállamok szintjén is hiányzik a legitimitás, hiszen, mint említettem, sem a szociális partnerek, sem pedig a nemzeti parlamentek nem vitatják meg az ajánlásokat. Ami a tartalmat illeti el kell ismerni, hogy összességében a szemeszter három lábon nyugszik, a pénzügyi felelősségvállalás, költségvetési felelősségvállalás és egyéb pilléreken nyugszik, ezt már a Barozó Bizottság kidolgozta az elmúlt négy-öt évben, de a nemzeti reform terveket országonként vizsgálja meg a bizottság. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz feladat, amikor teljesen más és más helyzetben vannak az országok, ilyenkor konvergens megoldásokat találni. Mindenhol látjuk az kiegyenlítetlenséget a gazdasági potenciálban, az foglalkoztatás területén és hasonló gazdasági területeken is. Tehát nem tudunk egy olyan csodagyógyszert kitalálni, ami az északtól délig minden országra vonatkozik. Tehát a kisbetűs részeket tovább kell részletezni. Mindenkinek szüksége van befektetésekre, költségvetési felelősségvállalásra, felelősségteljes költségvetési politikára, ebben közös a jellegzet, ez, ez a közös az országok között. De mivel egészen más helyzetben vannak az egyes országok, nyilván a helyzetre reagálni is különbözőképpen kell. Az országspecifikus ajánlásokkal az a probléma, hogy a különbségek, az egyenlőtlenségek megszüntetésére nincsen egy egységes stratégia. Az OECD sem beszél erről, az Európai Bizottság sem, hogy Európában egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek a tagállamok között, az állampolgárok között, a munkaerőpiacon, attól függően, hogy melyik országban dolgoznak, illetve a munkaerőpiacon kívül is egyre nehezebb munkát találni, vagy kiesni a szociális védőhálóból, viszont nagyon könnyű. Ezért stratégiát kellene kidolgozni az egyenlőtlenségek kezelésére. Ebben a jelentésben, jelentés tervezetben, amelyet a bizottság számára készítünk, megpróbálunk erre kísérletet tenni. Egy, nyilván ez egy korlátozott terjedelem és korlátozott tére saját kezdeményezésű vélemény, de ebben a két oldalban három konkrét kérdést próbálunk elemezni az egyenlőtlenségek csökkentés érdekében. Először is megemlítjük a költségvetési felelősséget. Az Európai Bizottság miután bemutatta a stabilitás és növekedési paktumot, ebből még mindig nem derül ki az összes specifikus ajánlásokban, hogy hogyan lehet igazából hozzájárulni a munkahelyteremtéshez, a kis és középvállalkozások, a családok helyzetét kell stabilizálni, például gondolok a lakhatásra használt elsődleges ingatlanok megmentésére, a családok otthonának megtartására. Azután hivatkozunk arra, hogy a reform gondolatát is meg kell reformálni. Beszélhetünk akár a munkaerőpiacról is, és tudjuk, hogy munkaerőpiaci reformra van szükség, de úgy, hogy az megszüntese a fragmentációt, amit tapasztalunk most az Európai Unióban. A szerződések közel 90%-a ideiglenes munkaszerződés, és nagy a különbség a férfiak és nők helyzete között, illetve a fiatalok helyzete nagyon kiszolgáltatott. Tisztességes bérekre van szükség, illetve szeretnénk a munkavállalás biztonságát is növelni. Az Európai Unióban talán a legnagyobb probléma az jövedelmi különbségek. Ezért küzdünk a méltányos foglalkoztatásért és méltányos bérekért. Többször elmondtuk, hogy ez gyakorlatilag az No tenemos, según Eurostat, más de un 10% de gente hoy que vive és nagyon sokan élnek a szegénységű küszöb alatt, annak ellenére, hogy dolgoznak és foglalkoztatásban állnak. Ezért nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság, amely elítélte az évek óta zajló fizetésleértékelődést, mégis azt javasolja, hogy csökkentsék, vagy fagyasszák be a béreket. Úgy gondolom, hogy itt makrogazdasági egyensúlytalanságokat nem tudunk ilyen módon megoldani. Azt biztosítani kell, hogy az emberek munkájukból tisztességesen meg tudjanak élni. Az aktív munkaerőpiaci politikákat is elő kell segíteni, illetve a munkanélküli segélyeket meg kell védeni amikor a munkanélküli segélyekről beszélünk, és amikor minden tagállam megpróbálja visszaszorítani a szociális kiadásokat, sokan látjuk, hogy sokszor látjuk, hogy sokan munkanélkül maradnak, de munkanélküli segély nélkül is maradnak, és ez az Európai Unióban növeli a szegénységet és a társadalmi kirekesztést, egyfajta minimum jövedelemre van szüksége sok tagállamban, nyilván tagállami hatáskörönnek meghatározása, de olyan foglalkoztatásra van szükség, hogy az emberek a, legalább a minimális szükségleteiket ki tudják elégíteni, különösen a családosan élnek, vagyis gyerekeik vannak. Aztán az alapsz a nyugdíjakkal, az egészségbiztosítással kapcsolatosan. Ez is kapcsolódik a társadalmi felelősségvállaláshoz. Nagyon sok tagállamban ez a szociális felelősségvállalás veszélybe került a nyugdíjreformok miatt, a megszorító intézkedések miatt, és ez még több egyenlőtlenséget teremt az Európai Unióban amikor megkezdődik makroökonomiailag egy kis fellendülés, nem szabad, hogy elfeledkezzünk az európai családokról, akik nagyon sokat szenvedtek az elmúlt években a válságtól. Köszönöm. Dankeschön. Ich habe gleich eine... Köszönöm. Van egy utókérdés. Után követő kérdés. Azt mondta, 90%-a az EU-ban a munkaviszonyoknak korlátozott vagy nem hosszú távú. Attól tartok, itt lehet, hogy valami hiba adódott. Talán az újonnan kötött munkaszerződése 90%-ára igaz, ez nem az á, teljes munkaállományra. Jó, akkor ez világosá vált így. A néppárt részéről Sofia Rivero azt mondja szó. Presidente, antes de mais queria cumprimentar o colega Sérgio Preto por este trabalho. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért az előadónak, és a néppárt elő fogja természetesen terjeszteni a maga módosító javaslatait. Magától értetődő, hogy szorosan együtt fogunk működni majd az előadóval az európai szemeszter keretében. Márciusban egy ambíciózus jelentést megfogalmazott a szakbizottság, amely arra vonatkozott, hogy hangsúlyozta a munkahelyek és a foglalkoztatottság jelentőségét európai szinten. Felelős költségvetési gazdálkodást helyzet kilátásba, illetve a tagállamok részéről fegyelmet kért. Tehát ez egy olyan álláspont volt, amelyet mi megalkottunk, és azóta is követünk a gazdaság fellendüléséhez politikai reformokra is szükség van. Tartós növekedésre kell törekednünk, ehhez pedig döntő lépések is szükségesek. Az Ekon eh, szakbizottság szintén erre hívta fel a figyelmet. Ezek olyan vonatkozások, amelyek fontosak számunkra. Tehát szociális kohézióra van szükség, de nem csak a gazdaság, illetve a pénzügyek terén, hanem úgy gondoljuk, hogy a szociális területen is, tehát tartós munkát kell biztosítani a fiatalok számára. Egyetértek Szerhióval ebben. meg kell szüntetni a tartós munkanélküliséget, lehetővé kell tenni a fiatalok visszatalálását a munkaerőpiacra, illetve a munkaerőpiacra történő belépésüket. A szociális biztonságot pedig a szociális szolidaritás jegyében kell alakítani, hogy a jövő generációit támogassuk ezzel. A minimálbért tekintve a tagállamok egymás között koherensen kell, hogy megalkossák ennek a rendszerét. A kollektív szerződéseket is így kell letárgyalni. Tartós munkahelyekre kell törekednünk. Ahogyan Szerhió is felhívta erre a figyelmet, az államháztartási bevételeket szintén biztosítani kell, és a szociálpolitika pedig a hatékonyság jegyében össze kell, hogy hangolja ezeket a különböző tevékenységeket. Átláthatóságot kell teremtenünk. Az alapvető reformokra kell összpontosítanunk, tehát az Európai Bizottság ennek megfelelően vissza is jelezte, hogy idén jó néhány terület kimarad a tavaly még támogatott területek közül a tagállami tevékenységekből. Az európai szemesztert alaposan ki kell használnunk, nem szabad időt veszítenünk. Az Európai Uniónak nem, nem szabad késlekednie a szociális cselekvésben, illetve a munkahely teremtés területén. szembe kell néznünk a különböző megszorító tényezőkkel, és ezek ellenére el kell érnünk a céljainkat. Egy kicsit megindult már a fellendülés, úgyhogy az európai piac fejlődésnek indult. Tyson asszony is ilyen értelemben nyilatkozott. A számok fényében azt mondhatjuk, hogy a gazdaság lassan helyreállóban van. Ami pedig az árnyék előadói véleményt illeti, azt gondolom, hogy előterjesztjük még időben a módosítóinkat. Köszönöm. Köszönöm. Andrea McIntyre a konzervatívok részéről kapja meg a szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak az elvégzett munkát, a jelentés megfogalmazását. Első olvasatban azt gondolom, hogy Sergio megpróbált közös nevezőre hozni nehéz területeket. A tavalyi évben nehézségenk adottak számos területen ezek közül. És figyelembe vette a frakciók prioritásait, és ennek során nagyra értékelem ezt. Igyekezett megérteni álláspontjainkat, részben legalábbis. Úgyhogy én ezt nagyra becsülöm. Nagyon jó alapról indítottuk ezt az évi tevékenységet, az idei munkát. Látni kell, hogy nem egyforma a helyzet a különböző tagállamokban, a deficit, a munkaerőpiaci reformok, illetve a foglalkoztatottság szintje szempontjából. Üdvözlendőnek tartom, hogy a szöveg utal a munkaerőpiaci reformok szükségességére egyetértek, hogy a tagállamoknak egyensúlyt kell elérniük a reformok kapcsán. Van néhány olyan terület, ahol kemény munkát kell végeznünk a jó kompromisszum érdekében. Különböző problémákat látok ugyanakkor, különösen a hatos bekezdésben. A bizonytalan munkavégzés és a határozott idejű eh, munkavégzés között van egyfajta laza összefüggés, és aztán ez a későbbiekben is visszaköszön, de itt nem moshatjuk össze ezt a két kategóriát, két külön dologról van szó. Tudom, hogy ez egy szélesebb keretű vita, de látnunk kellene, hogy a nem standard munkavégzés számos előnyt nyújt a munkavállalóknak is, akik nem is szeretnének a hagyományos teljes munkaidőben dolgozni. Egyéb kiszorult csoportok számára ez munkalehetőséget biztosít, például a nők számára. Tehát nagyon sok nő nálunk határozott időre szóló munkát szeretne vállalni, illetve nem fő munkaidőben, hanem rész munkaidőben szeretne dolgozni. Tehát, hogyha ezeket megszüntetnénk, az rossz lenne számukra. Hogyha a szakbizottságunk illetékességéhez tartjuk magunkat, illetve a parlamenti hatásköröket tiszteletben tartjuk, akkor fel kell ismernünk, hogy nem a mi feladatunk az adórendszereket, a minimálbéreket megreformálni, vagy pedig EU szintű stabilizációs mechanizmusokat kitalálni és bevezetni. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy jó a kiinduló szöveg, előterjesztjük majd a magunk módosítóit, és örömmel folytatjuk az együttműködést a következő hetekben az előadóval, illetve az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen! Most Marian Harkin az Alder részéről következik. Köszönöm szépen, és köszönöm Szerhiónak is eh, a munkáját. Ez a második vagy a harmadik alkalom talán, hogy eh, együtt eh, dolgozunk ezen a témán, és úgy gondolom, hogy nagyon jelentős erőfeszítéseket tett az előadó, hogy olyan javaslatot tegyen, amivel kapcsolatosan bizonyára lesznek módosítók, biztos nem fogja mindenki százszerzalékig elfogadni, de ez egy olyan javaslat, ami nagymértékben tükrözi azokat az elképzeléseket, amelyeket a különböző frakciók alakítottak ki a témával kapcsolatosan. Ezért örülök, hogy ezzel a javaslattal közös nevezőre hozhatjuk a különböző elképzeléseket. A dokumentum kapcsolatosan a bizottság maga is kimondja, hogy a költségvetési politikákat az országok helyzette függvényében kell sajátosan meghatározni. Néha az a benyomásom, hogy valamit kimondanak a dokumentumban, aztán amikor az ország specifikus ajánlásokhoz eljutunk, nem mindig érzem ugyanazt, hogy valódi különbségtétel van a tagállamok helyzetének függvényében. Arról is beszélnek, hogy nagyobb költségvetési mozgásteret kell adni a tagállamoknak, hangsúlyozva, hogy a tagállamoknak élénkíteniük kell a belföldi keresletet a szektorban való beruházásokkal. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Gyakran más pontok mellett maradunk, és szerintem itt is hangsúlyozni kell, hogyha itt egy valódi monetáris unióról beszélünk, akkor mindenkinek ugyanolyan költségvetési felelősséget kell viselnie. A bizottság, illetve a dokumentumból az is kiderül, hogy ez egy ciklikus folyamat, és az is lényeges, hogy a keresleti kínálati viszonyok mindkét oldalával foglalkozzunk, nem csak az egyikkel, ahogyan gyakran előfordul. Néhány módosítót be fogok nyújtani ezzel kapcsolatosan. Aztán a CSR-rel kapcsolatosan felteszi a kérdést, hogy a magánadóssággal kapcsolatosan is vannak-e ajánlások, illetve a kilakoltatással fenyegetett családok helyzetével foglalkozik az elsődleges lakóhelyükkel kapcsolatosan. Lehet, hogy ez nem a legszerencsésebb kifejezés egyébként. A különböző tagállamokban más és más a helyzet, ezt is figyelembe kell vennünk, és ez már az EU hatókörén kívül esik, de ezért ez fontos kérdés, és remélem, hogy közös nevezőt tudunk kialakítani, az egyének számára ez nagyon fontos kérdés. És azt is üdvözlöm, hogy beszél az európai beruházások ösztönzéséről, a foglalkoztatás bővítéséről és a szociális befektetésekről. Van egy jelentésünk a szociális gazdaságról, és ez egy nagyon jó jelentés, de még eh, egyelőre nem ismerték el, hogy milyen eh, szerepet kaphat a szociális gazdaság, gazdaság és szociális összefüggésben, úgyhogy remélem, hogy egy jó, erős bekezdés majd ezzel kapcsolatosan is lesz a végleges szövegben. És van egy nagyon fontos megállapítás itt, a rugalmasság és a biztonság között eh, jó egyensúlyt kell kialakítani. Korábban, a korábbi ciklusban a flex security nagyon sokszor említették, a rugalmas biztonságot. Most úgy, hall, úgy látom, hogy már nem e, tartozik a leggyakrabban használt szavak közé, és ez, ez baj, ez sajnálatos, hiszen a nyolcadik bekezdésben is beszél arról, hogy egyre többen elveszítik az ellátásukat azért, mert nem találnak munkát. A rugalmas biztonságot megint be kellene hozni a köztudatba, Azután beszél az egyre kiszolgáltatottabb munkahelyekről is, és itt egy kicsit ellentmondás van a fejemben. Egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy van, aki átmeneti vagy részmunkaidős foglalkoztatást szeretne, de összességében az is része a problémának, hogy nincs elég információnk. El tudom mondani, hogy mi történik hazámban, de hogy máshol mi történik, azt nem tudom pontosan. Minden esetre a sok rész munkaidős munkahely, illetve ezeknek a száma növekszik. Az új szerződések esetében 90-nél, 90%-nál 90 magasabb az aránya ezeknek a szerződéseknek. Én azért szeretném látni a számokat, hogy ezek honnan jönnek, hogy pontosan lássuk a helyzetet. Sokszor van, hogy a részmunkadős munkavállalás önkéntes alapú, de valamikor nem. Úgy gondolom, hogyha különböző csoportokba soroljuk ezeket az intézkedéseket, akkor nagyon jó javaslatot tudunk készíteni, de hogyha ezeket összemossuk és besoroljuk egyetlen javaslatba, akkor lehet, hogy elvétjük a célt. Jó információk alapján kell dolgoznunk, és remélem, hogy tudok majd szerezni még több, még megalapozottabb adatot, még mielőtt véglegesítjük a jelentést. Teljesen egyetértek azzal a felszólításával, hogy tisztességes munka helyekre van szükség az ILO definíciója alapján. Hogyha valakinek nincsen olyan munkája, amivel eltarthatja magát és a családját, akkor bármit mondunk itt a bizottságban, annak semmi értelme, hiszen erre van alapvetően az embereknek szüksége, ezt kell biztosítanunk, hogy bármilyen javaslatot eh, teszünk is az asztalra, ebbe az irányba mutasson beszél a, biz, a szociális biztonságról, egy IMF jelentést is idéz, amit én még nem olvastam, de majd elolvasok ezzel kapcsolatosan. Andreával egyetértek, hogy az adózás tagállami kompetencia. Én ebben nagyon határozott vagyok, és ellensúlyozni kell a megszorítások hatásait. A bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ez így történjen, erre is vonatkoznia kellene egy ajánlásnak, és zárásként nem sokára befejezem ugyanis. Meg kell említenünk, hogy az EU szabályozási kereteknek a foglalkoztatást és a befektetést kell, hogy támogassa. Arról van szó, hogy megerősítik a szabályozási eszközöket, hatástanulmányokkal, értékelésekkel, stb. És nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy bármilyen javaslatot teszünk is, nem csak azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy jó elképzelés, vagy van politikai perspektívája, hanem kötelezettséget viselünk az állampolgáraink felé, biztosítandó azt, hogy hatástanulmányokkal is alá tudjuk támasztani az intézkedéseinket és értékelésekkel, hiszen ez is megerősíti az érvelésünket. Végül pedig az a körülmény, hogy a tagállamoknak meg kell szüntetniük az akadályokat a foglalkoztatás teremtés előtt, magában foglalja a szociális partnerek bevonását is. Köszönöm szépen az, ezt a jelentést. Nagy várakozásokkal tekintek az előadók, árnyék előadókkal való együttműködés elébe. Remélem, hogy jó erős dokumentumot tudunk majd készíteni, ütős dokumentumot, ami megtartja a mi hatásköreinket, és ami jó érvekkel, erős érmek, érvekkel alátámasztott. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az árnyék előtt túlülésen távol levő képviselő nincs itt, Monika van a zöldek részéről szintén nincs itt, de Jean Lambert beugrik helyette. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is ott kéne lenni, ahol Zubra asszony. A szakbizottság nevében el kell mennem a végén, és elnézést kérek előre is. Piretú jelentéssel kapcsolatban szerintünk is nagyon jó alapot kínál, és egyetértünk azokkal is, akik azt mondták, hogy szükség van arra, hogy erősítsük a demokratikus legitimitását az egész folyamatnak és az eheti történések fényében mondhatjuk, ahol is a demokrácia és hát megkérdőjelezték sokan, hát igen, csak szükség van az erősítésre. Aztán azzal is egyetértek azok az kommentárokkal, amelyek arról beszélnek, hogy az egyes munka modellek esetében hogyan óvatosan kell használjuk a, a gyengé minőségi munkát. Tehát mikor határozzuk, határozom meg, hogyha kizárják az embereket a munkavilágából, semmit integrálná azokat egy-egy gyengé minőségi munkahely az általános közösségi és jóléti hálóba. Úgyhogy ezzel kapcsolatos hozzászólásokkal egyetértek, csak úgy, mint azzal, és köszönöm, hogy jelentéstevő tisztázta a kettes bekezdés miben létét. Itt már említették, hogy itt a magán adósságról van szó, tehát hogyha a válláthoz kapcsolódó adóról van szó, és fizetésképtelenségről van szó, vagy az egyén eladósodásáról. Egyes tagállamokban a személyes hitel és eladósodás a gazdaság egészét veszélyeztető ígyezőként érvényesül, és ugyanakkor rengetegen élnek úgy, hogy nem tudnak megélni az emberek a havi pénzükből, és a hitelkártyájukat használják, illetve hitelt vesznek fel bűnözőktől, uzsorásoktól, hogy ahogy a hónap végéig kihúzzák. Úgyhogy e tekintetben meg kell határoznunk definiálni, hogy milyen adósságról is beszélünk pontosan ebben a szövegben. Aztán mindez is, az is kérdés, hogy hogyan kapcsolódik ez a lakhatáshoz, a lakáspolitikához, első lakóhelyhez. Tehát ha valakinek az elsődleges lakóhelyéről van szó, vagy, vagy másról, egy ingatlan esetén. Aztán a növekvő egyenlőtlenségek a társadalomban. Nagyon sok kutatás szól arról, hogy a szegénység elleni intézkedések és célok messze vannak valóságtól, mint valaha, mégsem szabad őket leszöpörni az asztalról. De kapcsolódik mindez a növekvő egyenlőtlenséghez, ami egyre nagyobb akadály a társadalom jóléte szempontjából. Aztán az a kérdés, hogy az alap szükségletek ellátása és az való hozzáférés, az ehhez kapcsolódóan az ország eh, ajánlások nagyon fontosak. Itt is a lakás, lakhatási elemek nagyon fontosak, nem csak a hajléktalanok vonatkozásában, például a hazámban is. Hazám az egyetlen ország, ahol a lakáspiac helyzete ajánlástárgya. rendkívül gyorsan nőnek a lakásárak hazámban, például Londonnak az a részén, ahol, a én képviselek, egy hónapot 25%-kal nőnek sokszor a lakbérek. Havonta szinte kénytelenek az emberek költözni. Tehát ez a szélesebb gazdaság összefüggésekben is, meg az egyének életében is elfogadhatatlan helyzet. Meg kell vizsgáljuk tehát azt is, hogy az egészségügyi jogosultsága mi a helyzet. Hogy egyre többen kerülnek kizárásra az egészségügyből, mert a munka helyi múltjához kapcsolódik, munka múltjához kapcsolódik a jogosultság, és ha nincs ilyen munkamúltja, munkavállalói múltja, akkor nem, nem jogosult. Nagyon világosan mutatja a kutatás, hogy hogyha túlzaton csökkentik a rendszer költségeit, akkor lehetetlené válik a munkavilágából való visszatérés az egyén számára. Ezt az előző parlamentben is megvizsgáltuk az erre vonatkozó kutatási eredményeket, tehát a garantált minimál, minimum jövedelem tekintetében nagyon fontos. Rendkívül fontos hogy van fel a minimum méltóság adassék meg az állampolgároknak, ez a gazdaság szempontjából. És fontos a szociális partnere viszony tekintetében is fontos ez a vállalatoknál, ne csak a szűkülés, hanem a bővülés lehetőségét is tartsuk nyitva, szociális partneri viszony alapján, ami egészséges alapját kínálja az egészséges gazdasági taprálásnak. befektetés, munkahelyteremtési oldal. Harkin asszony beszélt erről, az én frakcióm is betesz egy bekezdést a Jobs Report jelentését beleütvözve, mert ez kapcsolódik az ország specifikus jelentésekhez, ez fontos, hogy koherencia legyen. És az igaz, ez a gyermekszegénység jelentése, és a Zuber asszony dolgozik ezen, hogy a szakpolitikai koherencia megvalósuljon az egész anyagban horizontálisan egyetértek azzal is, amit Marian mondott, hogy az államháztartási politika tekintetében a felelősséget kell meghatározni. Nagyon fontos szociális szempontból is megvizsgálni, hogy a egyes tagállamokban regresszív adózási rendszer érvényesül, és ennek nyilván kihatása van a, az állampolgárok jövedelmére és általában a szociális helyzetre. Köszönöm. Laura Ajcsaja következne, aki egy másik árnyékiadó ülésen van. Az én körében viszont bizottó kollega itt van, parancsoljon. Grazie, e ringrazio il relatore. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. A jelentés egyes vonatkozásaival egyetértek, de úgy érzem, hogy rendkívül elfogult részrehajló ez a jelentés. Olasz képviselőként aggasztónak találom az itt szereplő adatokat, hiszen nálunk még mindig igen magas a munkanélküliség, 6%-kal magasabb, mint 2007-ben 30% körül, és 42% a fiatalok körében a munkanélküliség. Az utóbbi 7 évben megduplázódott, és nagyon helyesen a jelentés a bérek lefelé nivelálódásáról szól, de nem tárja fel a problémák a gyökereit vagyis azt, hogy Európa szerte miért különbözőek ilyen mértékben a bérek. Ezek a nagy eltérések egyik tagállam és másik tagállamok között nagyrészt annak köszönhető, hogy a munkaerő költségek eltérőek. Ebben érhető tetten a különbségnek az oka. És hogyha nem foglalkozunk a tisztességtelen versennyel, mint a probléma gyökerével, ez az unió valódi problémája. Hogyha ezt nem kezeljük, akkor nem tudjuk megoldani a munkanélküliség problémáját sem. Mondok néhány példát, hogy konkrétabban érthetővé váljon, miről beszélek. Én Észak-Kelet-Olaszország Venétó tartományából jövök, és ott a szállítási fuvarozási problémák dominálnak. Nagyon sok vállalkozás meg kellett, hogy szűnjön, különösen a keleti verseny miatt. És az a baj, hogy a keletről érkező versenytársak nem tisztelik a szabályokat, nem tartják be az előírásokat. Például a kötelező pihenőidőket, vagy a kabotás korlátozásokat. Tehát, hogyha nem érvényesítjük a szabályokat az adózás, illetve a jólét intézkedések tekintetében, akkor nem tudjuk kezelni a problémáinkat, a valódi problémákat a munkanélküliség terén. A munkaerő ára jelenti a probléma lényegét. Nálunk Olaszországban a vállalkozók nem tudnak alkalmazni munkavállalókat, mert egyszerűen túl sokba kerül ezer kilométerre tőlünk, de még mindig az unió területén szociális dömpinggel foglalkoznak, és figyelmen kívül hagyják a szabályokat. Tehát azt gondolom, hogy ütősebben kellene fellépnünk ez ellen, hiszen itt az EMPL szakbizottságban, ahelyett, hogy kerülgetjük a forrókását, ki kellene mondanunk, hogy mik a valódi problémák ne hagyjuk, hogy a jövőnkről mások döntsenek, mint ahogy Görögország jövőjéről az utóbbi napokban mások hoztak döntést. Ők döntöttek arról, hogy mi legyen a görög polgárokkal a jövőben. Itt valódi forradalmi változásokat tapasztalhatunk. Európa megváltozott az utóbbi napok eseményei fényében. Másképpen közelítjük meg Európát, másképpen látjuk az európai helyzetet. Aztán nem foglalkozik a jelentés egy másik alapvető problémával, a bevándorlással sem. Olaszországban és a földközi tenger térségében számos másik országgal ö, hasonló módon naponta több ezer bevándorló érkezik, és ez különböző szociális problémákat okoz. Tegnap ismét illegális bevándorlók útzállatot tartottak. Lezártak egy nyaraló területen egy közutat. És ennek az volt a következménye, hogy a saját vállalkozóink nem jutottak be erre a területre. Tehát ha nincs kellő bátorságunk, szembenézni ezekkel a problémákkal, hogyha szemet húnyunk a valódi okok felett, nem tudjuk kezelni a problémákat. Én már belefáradtam abba, hogy folyamatosan különböző ajánlásokat teszek, illetve javaslatokkal fordulok a bizottsághoz. Mi vagyunk a foglalkoztatási szakbizottság itt a parlamentben, tehát vagy megközelítésmódot váltunk, és szembenézünk a forradalmi változásokkal, vagy pedig a következő néhány évben Európa végének lehetünk majd a tanúi. És ezt nem szeretnénk. Kerüljük ezt el, tehát legyen bennünk kellő kurázsi a valódi intézkedésekhez. A következő hónapokban remélem, hogy a szakbizottság ebben a szellemben folytatja majd a munkát az európai polgárok érdekében. Szemben azzal, hogy a trojka vagy valaki más külső tényező dönt az európai polgárok jövőjéről. Nem az érdekeik. Köszönöm szépen. Danuta Szloveszka asszony szó. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam przyłączyć się do słów. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik Szerhiónak gratuláltak eh, a munkája színvonaláért, és egyetértek eh, a negyedik ponttal, amikor Szerhió egyértelműen úgy érvel, hogy a tagállamoknak nem sikerült kialakítaniuk a megfelelő egyensúlyt a rugalmasság és a biztonság között a munkaerőpiac reformja során. Marian Harkin is elmondta, hogy az előző ciklusban nagyon sok szó esett a rugalmas biztonságról. Márián, lehet, hogy most inkább biztonságos rugalmasságról kellene beszélni, vagyis, hogy először a biztonságra gondoljanak a munkáltatók, és csak másodszorban a rugalmasságra. A tagállamoknak biztosítaniuk kell mindkét elemet a jogszabályalkotás során. Tudjuk, hogy a vállalkozásoknak rugalmasságra van szükségük, de meg kell érteniük, hogy a munkavállalóknak pedig biztonságra van szükségük. Az előadó nagyon helyesen rámutatott a minimálbér beli különbségekre a különböző tagállamokban. Tízszeres a különbség Bulgária és Luxemburg minimálbére között például. Ezért részletesen nem elemezni kell ezt az egész kérdést. És nagyon fontos, hogy elemezzük a foglalkoztatás toborzási részét is, hiszen sok vita, amit itt lefolytatunk, irrelevánsá válhat esetleg. A hetedik pontban nem értek egyet ezzel a megállapítással, amikor a jelentéstevő arról ír, hogy újraelosztási és hatékony adózási technikákra és politikákra van szükség. Általában az administratív terhek csökkentéséről beszélünk, vagy arról, hogy a munkát terhelő adókat csökkentsük, és máshová tereljük át az adókat. Úgyhogy teljesen egyetértek az előadóval, hogy a szociális védelmet és az aktív munkakeresés ösztönzőit még inkább meg kell erősíteni. Én a munkaerőpiaci módszereket, azokat támogatom, amelyek arra ösztönzik a fiatalokat, a friss diplomásokat, vagy az iskolájukat éppen elvégzetteket, hogy munkát keressenek. A saját pályafutásom során is láttam, és mások tapasztalataiból is azt szűrtem le, hogy a fiatalok és nem is annyira fiatalok munkára való hajlandósága kulcsfontosságú, tehát itt ösztönzőket is kell találni, nem csak büntető tényezőket. A 13. pontban az előadó a nyugdíjreformról beszél, ahol fenntarthatóságra van szükség, és megfelelő megoldásokra, de stabilitásra is. Amikor gyakran itt a nyugdíjreformról beszélünk, a, a stabilitásról elfeledkezünk. Köszönöm, Danuta. Most Kávé kollégája szó. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan eh, már eh, sokan, e-, sok mindent elmondtak, én nagyon röviden tudok most már beszélni. Elismeréssel szeretnék adózni kollégám eh, és honfitársam barátom munkája előtt. Először is szeretnék emlékeztetni arról, hogy az európai szemeszterről beszélünk, mert új Európáról, jobb Európáról, sok mindenről beszélünk, amik nagyon lelkesítő gondolatok, de Szerhiót ezekkel a gondolatokkal, szerte ágazatokkal Gondolatokat túlterheljük. Négy célja van e az európai szemeszternek, többek között a munkahelyteremtés és a strukturális reformok. És nagyon érdekes felszólalásokat hallottunk, és én négy gondolattal szeretnék ehhez hozzájárulni, segítendő a munkát, hogy még többen tudják támogatni ezt a véleményt. Először is annak az elmarasztalásnak az általános hangneme, amikor azt mondja, hogy sajnálatos ez, sajnálatos az, véleményem szerint ez egy kicsit túlzás. Ezt egy kicsit logikusabban kellene felépíteni. A hiányosságokat említi azt, amit nem értek még el, tehát szerintem ez az elmarasztalás egy kicsit túlzás. Ebben a pillanatban eh, tudjuk, hogy eh, egy kicsit, mint hogyha inflexiós ponthoz eh, ért volna a gazdaság, nagy áldozatokat hoztunk a megszorítási politikák oltárán, és kezdenek javulni a gazdasági és a foglalkoztatási mutatók. Így ezzel a véleménnyel egy kicsit támogathatjuk ezt a lendületet. Beszéltünk a magán adósságokról, amelyek megnyomorítják a magánszemélyeket, és kellene az egyenlőségekkel is, egyenlőtlenségekkel is foglalkozni természetesen, mert most van az a pillanat, amikor a gazdaságot úgy felhasználhatjuk, hogy az szolgálja az állampolgárokat. Ez csak egy elképzelés, egy ötlet, kolléga. Az OECD nagyon fontos megállapításokat tesz az, a jelentésében, de ami a legfontosabb ebben, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol az egyenlőtlenség dinamikája megfolytja vagy legalábbis korlátozza a gazdasági növekedést. És erről kellene most beszélni, és egy szóbeli kérdés is fel fogunk ezzel kapcsolatosan tenni. Valóban így van, az egyenlőtlenség szörnyű méreteket ölt, és gazdaságilag is negatív hatásokkal jár. Az egyenlőtlenséggel szembeni küzdelemhez olyan adópolitikákra van szükség, amelyek nem felsősorban, nem elsősorban a munkát sújtják, és beruházásokra is van szükség, illetve általános újraelosztási politikákra. Tehát nem annyira kifiz, nem a fizetésekre kellene összpontosítani és a munkaerőpiacra, nagyon kevés hatással tudunk lenni a munkaerőpiaci viszonyokra. Hiszen az szociális fizetéseknek a fogalmát kell megemlítenem. Mit jelent ez? Az a jó oktatás, a közbiztonság és egyéb szociális szolgáltatások. Hogyha a két ember ugyanannyit keres, nem ugyanolyan élethelyzetben vannak, hogyha jó nyilvános vagy állami iskolába egy küldeni a gyereküket, vagy ha nem. Tehát ezeket a kiadásokat és szolgáltatásokat is figyelembe kell venni. Egyébként, amit Harkin asszony koordinátoron mondott, és sok mindent elmondott, azzal mindegyet értek. De van itt egy szempont, ami nem is annyira szociális, de amit nem említettek meg kellő súlyjal az európai szemeszerben, ezt is figyelembe kéne venni, a strukturális reformok, amelyekre szükség van. Hogyha a makrogazdasági mutatók szempontjából azt látjuk, hogy kis javulást látunk, és a foglalkoztatás is bővül, az strukturális reformok nem történtek meg. Én most az igazságot mondok, nincsen semmi ellenézésem, de azért van ellenézésem persze a kormányommal szemben, de most nem ez a téma. Minden esetre vannak külső tényezők, az alacsony olajár, az alacsony nulla körüli kamatláb, harmadszor, most nem emlékszem, hogy mit akartam említeni, de van egy harmadik tényező is. Ezek mind külső tényezők. Így van a dollár leértékelése, ezt akartam még mondani. És hogyha a strukturális reformok nem történnek meg, ezen a területen ugyanis nagyon kevés haladás történt az európai szervezetben. Nagyon sok olyan ország van, ahol egyáltalán meg sem kezdték a strukturális reformokat. A parlamentben a szociális aggodalmaink mellett ezen is dolgozni kell. Miért? Azért, mert szociális szempontból két-három év elvesztése is súlyos következményekkel járhat, különösen, hogyha kedvezőek bizonyos külső feltételek. Tehát ebben az értelemben szeretném kiegészíteni a véleményt. Marian Harkinnal teljesen egyetértek, mindenkinek köszönöm a türelmet, hogy végighallgattak. Remélem, hogy amit elmondtam, hasznos lesz a jelentéstevő munkájában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most hozzá beszóljak, mert maximum 5 perc kap mindenki, különben nem megy, nem tudjuk befejezni az ülést. Válasz képviselőtársam él szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés nagyon jó. Természetesen támogatnunk kell. Még akkor is, hogyha a mai helyzet gazdasági és szociális tekintetben Európában valóban kérdéseket vett fel. A Szerhió által összeállított jelentés számos igazságot fogalmaz meg a következő témához szeretnék hozzászólni. A magán eladósodottság kérdését veti fel a jelentés. Azt gondolom, hogy a munkavállalók közötti versengésről kell szólni. Ez az én véleményem, illetve a munkaerőpiaci feltételek változásairól, a bizonytalan munkavégzésről. Ezek a különböző elemek számos tagállamban megjelennek. És nem is szólok most a tömeges munkanélküliségről. Tény az, hogy a tőke szabadon áramolhat, ahová csak szeretne. És Szerhió nagyon helyesen fogalmazza meg, hogy a makrogazdasági kérdések vannak előtérben, ezek mögött húzódnak meg a szociális kérdések. A szociális kérdéseket nem lehet kezelni a makrogazdaság nélkül. De emögött egy olyan feltételezés húzódik meg, hogy a gazdaság önszabályozó. Márpedig szerintem nem az, hogyha a tőke szabadon áramolhat, ez azt jelenti, hogy nyomást gyakorolhat a tagállamokra. És a verseny miatt lefelé mennek a bérek. A gazdaság működéséből következik, hogy a magánszemélyek adósságot halmoznak fel, egyfajta gazdasági buborék alakul ki, ami a fogyasztással igyekszik ösztönözni a termelést, de ez katasztrófához vezet a polgárok számára. És egy rendszer szintű komoly kockázatot jelent a gazdaságunkra. a háztartások helyzetének stabilizálása lenne nagyon fontos, hogy elkerüljük az eladósodást. Ez igaz persze a vállalkozásokra is, de ehhez az kell, hogy igazságosan osszuk el a munka lehetőségeket Európában ugyanakkor egy szorító kényszert jelent a piaci verseny. Minden tagállam igyekszik magához vonni a beruházókat, befektetőket, magához vonzani a tőkét. És ez azt jelenti, hogy egymással versengenek és ütköznek a különböző tagállami munkavállalók minden mögött a tőke szabad áramlása áll. Hogyha nem tudunk szociális rendelkezéseket harmonizálni, akkor nem tudunk szociális biztonságot teremteni Európában, és könnyen bekövetkezhet az, ami most Görögországban történik hogyha nem tudjuk szabályozni a pénzpiacok, a pénzügyi szolgáltatások működését, ha nem tudunk fellépni az adócsalás és adó elkerülés ellen, akkor gyakorlatilag a piac felügyeli majd a tagállamainkat. Ez egy ellenmondásos helyzet. Választás előtt állunk, hogyha politikai európai egységet szeretnénk, akkor azt gondolom, hogy a tőke zsarolási lehetőségét kell csökkenteni rendszer szinten, mert hogyha ez így folytatódik, akkor a szociális vívmányaink megszűnnek, veszélybe kerülnek. Meg kell védenünk a munkavállalóinknak a jogait, az eddigi eredményeket. Nem szabad, hogy elveszítsék a munkavállalók a biztonságukat általánosságban támogatom a jelentést. Látni kell a makrogazdaság, az általános költségvetési és adópolitikáknak az összefüggését. Hogyha ezt az összefüggést nem tudatosítjuk, akkor a helyzet nem javul, hanem romlik. Köszönöm. Köszönöm, Hétman kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadónak. Mert valóban kiváló munkát könyvelhet el, és azt gondolom, hogy ez az egész dokumentum szociális szempontokkal van átítatva, és nehéz is egyébként vitába szállni az ott megfogalmazott részletekkel. Különösen a társadalmi egyenlőtlenségeknek a problémáját tárgyalja nagyon helyesen. Én egy kicsit hiányolom a növekedés elősegítését, ösztönzését, illetve a munkahelyteremtésre vonatkozó kitételeket. Úgy tűnik nekem, hogy a jelentős a fő problémákat úgy fogalmazza meg, illetve tárja fel, hogy megoldásokat nem kínál, és az okokkal nem időzik. Nyilvánvalóan nehéz a jelenlegi európai helyzet, de hogyan léphetünk innét előre ez a kérdés. Szeretnénk növekedést, nem egy elhúzódó stagnálás a célunk. Csökken ugyan a munkanélküliség, de a rövid távú munkaszerződések komoly problémát jelentenek, és erre többen is felhívták a figyelmet. Európa egyik átfogó nagy problémájáról van itt szó. Aztán a másik problémakör, amit szintén megemlít az előadó, Jazovietka képviselő is erre hívta fel a figyelmet, tehát a munkaerő költsége hogyha több adóval terheljük meg, és járulékkal a munkát, akkor az élő munka nem lesz olcsóbb, hanem egyre többe kerül. Nyilván szaporodni fognak majd a rövid időre szóló munkaszerződések, a bizonytalan munkavégzési körülmények, és ez tovább sújtja a fiatalokat, nehezen tudnak elindulni az életben, nehezen tudnak otthonhoz jutni és családot alapítani. Az adórendszer úgy kell, hogy működjön, hogy növekedésre ösztönözze a gazdaságot. A kis és középvállalkozások pedig a gazdaság motorját jelentik, tehát egy olyan érdekcsoport, amely kéne, hogy szerepeljen a jelentésben. Nem tudom, hogy miért nem kerül említésre. Tehát a KKV-knek támogatást kellene kapniuk, hiszen ők jelentik Európa gazdasági növekedésének a kulcsát a jövőre nézve. A KKV-k teremtik a munkahelyeket, a KKV-k biztosítják az adóbevételt a tagállami kormányok számára. És a kormányok ebből finanszírozhatják a társadalmi egyenlőtlenségeket felszámoló gazdasági, illetve szociális támogatásokat. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mit tettünk a szegénység ellen. Teljesen egyetértek az előadóval, én ezt hangsúlyozom, tehát a nagy irányokkal én teljes mértékben egyetértek. Alapvetően valóban az egyenlőtlenségek jelentik a probléma lényegét, de megoldásokat, ajánlásokat is kellene felmutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok további jelentkezőt. Akkor az Európai Bizottság kapja meg a szót. Karula Buton asszony. Öné Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentést, hogy nagyra törő jelentést készített a gazdasági bizottság számára. Visszatérnék a folyamat menetéhez, amelyet nem kapott említést. Itt a konkrét ország jelent, specifikus jelentések első alkalommal jelentették meg azokat az elemzéseket, amelyek már jó előre elkészültek. A bizottság február végén beterjesztette az ország specifikus jelentéseket azzal a célral, hogy jobban felvállalhatóak legyenek ezek a konkrét ajánlások. Mert nagy részt ezt határozza meg, hogy végrehajtják-e ezeket végül is, vagy sem. A második tényszerű pont a társadalmi egyenlőtlenségek, ugye ezt többen is említették, helytálló állítás az, hogy az ország specifikus ajánlásokban az egyenlőtlenségre nem tértünk ki, nem tért ki bizottság. Ugyanakkor több csatornán jelenik ez meg, és több ország specifikus jelentésben vannak ajánlások. A, például a biztosítási rendszerekben nyíló hézagok betömésére. Ezt kérjük megszívlelni a tagállamoktól. És az utolsó tényszerű dolog, az Európai Bizottság egyetett abban, hogy azzal, hogy a hosszú távú munkanélküliség rendkívül növekvő probléma, 50%-a a munkanélkülőknek hosszú távú munkanélkülőbe válik. Arra emlékeztetnék csak, hogy a bizottság őszi munkaprogramjában is szerepel egy kezdeményezés a hosszú távú munkanélküliség elleni harcról. Nagyon sok minden van ebben a jelentésben, amit most nem taglalnék, ám még három dolog. A folyamat változott, és külön hangsúlyt kap a hosszú távú munkanélküliség. Köszönöm. Meg az egyenlőtlenség. Köszönöm. Én köszönöm ezt a hosszú vitát is, amely mutatja, hogy milyen nagy súlya van ennek a jelentésnek és a mögött álló témának, Engedjék meg, hogy egy rövid megjegyzést húzzak Két-három alkalommal is felmerült már az elmúlt időben a flex security témája. Továbbra is várjuk a bizonyítékot arra, hogy ez a flex security valóban egyensúlyt jelent a biztonság és a rugalmasság között a munkavállalók tekintetében, és hogy valóban működött-e valahol ez egyre inkább azt érzik az emberek, hogy egyre rugalmasabbak kell váljanak ők, míg a munkabiztonsága egyre ugyanabban a tempóban csökken. És olyan béreket kapnak az emberek, vagy rugalmasság van, amelyből nem tudnak megélni napi szinten. Ez a nagy probléma, mert ezzel a, a fejleménnyel az európai modell elfogadottsága fokozatosan csökken az emberek körében hogyha a Flex Security Európájában egyszer nem tudnak megélni a bére, béreikből, és bizonytalanok a munkahelyeik, akkor egyre inkább növekszik a bírálat Európával szemben, és ez nem jobbról vagy balról jön, vagy középről, hanem egy általános jelenség, és ez bizony komoly feladatot ró a mi szakbizottságunkra. Nekünk kell ezzel foglalkozni, üzeneteket meg fogalmazva, akár az Európai Bizottsággal kapcsolatban is, hogy változtatást tudjunk előre. Július 22-e lesz a módosító benyújtásának határideje a szakbizottságban. Szeptember 23-án fogunk szavazni, az ECON-ban október 15-én lesz a szavazás. És aztán meglátjuk, hogyan alakul együttműködés az előadó és az árnyék előadók között. Ha jól látom, befejeztük a délelőtti munkát, a többi majd délután lesz, mint mondottam, három előtt öt perccel találkozunk. Elkészítjük a fotót. Tréta óra, szó még. Köszönöm szépen a felszólalásokat. Van egy kis időm? Nagyon röviden. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy voltak olyan felszólalások, amelyek nagyon is gazdagították a gondolkodásomat a témáról, és érdemes volt ezeket az általános vitában meghallgatni. Kritikaként elhangzott, hogy konkrét megoldásokat kell javasolnunk. A bizottsággal is folytattunk erre vonatkozó vitát, az ernyő kommunikációról volt szó a korábbiakban, vagyis hogy általános ajánlásokat tesznek nagyon konkrét és nagyon eltérő problémákra, hogy Németország milyen intézkedéseket tett, a növekedési és stabilitási paktum érvényesítés érdekében, mit kellene tennie Spanyolországnak növelni az a fizetéseket, hogy az munkavállalók szegénysége ellen fellépjen, ami nálunk a legmagasabb Európában. Tehát konkrét megoldásokra van szükség országonként, és ezeknek egy kombinációjára, hogy ne csak két oldalban foglalják ezeket össze, és ami a leglényegesebb, és megpróbálok gyorsan beszélni, hogyan tudjuk elemezni ezeket az hatásköröket a bizottság esetében, hogyan tudjuk közép-hosszú távon fenntartani a monetáris zónát, anélkül, hogy meg tudnánk oldani a fizetések, a foglalkoztatás területén lévő különbségeket, vagy szociális viszonyok közötti különbséget, egyre inkább rendszer szintű problémává válik ez. Például, amikor 60%-os ifjúsági, ifjúsági munkanélküliségről beszélünk, vagy az államadóság, vagy deficit problémájáról, ami országonként más és más, és közben egységes monetáris unióról beszélünk, ami egy kicsit sántít emiatt. Az Ezek a különbségek eh, eh, sújtják a gazdaságot és az állampolgárokat is. Sokkal több mindenről van tehát szó az egyenlőtlenségek terén. Amikor a munkanélküliségről beszélünk, eh, van, ahol 20-25 százalék, van, ahol 50 százalék a fiatalok munkanélkülsége, és ezeket az embereket a társadalmi kirekesztés veszélye fenyegeti, akár középtávon óriási instabilitást idézhet ez elő a gazdaságban. Beszéltünk a munkaerőpiaci reformokról. Ahogyan elmondtam, a biztosokkal folytatott vitán is, amikor egy évvel ezelőtt Angela Merkel egy vitában a befektetésekről elmondta, hogy, hogy Németország feláldozta a rugalmasságot a biztonság oltárán. Valóban valamiféle egyensúlyt ki kell dolgoznunk. A vállalkozásoknak rugalmasságra van szükségük, hogy meg tudják védeni a munkanélküliségtől munkavállalóikat. Tehát erre szükség van, és így kell végrehajtani a munkaerőpiaci reformot, hogy le tudjuk győzni a gazdasági válságot, de nem a munkavállalók kárára. Ezt a rugalmasságot ki kell igazítanunk, és kompatibilis, kompatibilissá kell tennünk a biztonsággal, hiszen túlzott rugalmasságot tapasztalunk, és ez erodálja a munkaerőpiacot az adóssága kapcsolatosan is tettek fel kérdést. A magánadósság eh, nagyon fontos, talán a legproblematikusabb terület. sokkal nagyobb problémát jelent, mint az államadóság, és nem figyelünk rá kellőképpen. Ennek két lába van. Az egyik a vállalkozásoknál, amire odafigyel a bizottság, a tanács, illetve a bizottság, illetve a családok, amelyekről teljesen elfeledkeznek, illetve a kis és középvállalkozások, a családok, akiket megfolyt a megszorítások politikája. És visszatértem az úgynevezett első ingatlan, a lakóingatlan problémájához. Itt egy alapvető szociális jogról beszélünk, az élet a lakhatáshoz való jog a bizottság ajánlásait pontosan úgy kellene felhasználni, hogy a magán, illetve a családi adósságok kérdését meg tudjuk oldani, vagy enyhíteni tudjuk. A rövidtávú és a részmunkaidős szerződésekre kitérve. Ez egy piaci nis. Egy rés amit eh, ki lehet használni, olyan diákok például, akik dolgozni szeretnének tanulmányaik során, olyan szülők, édesanyák vagy apák, akik eh, szeretnének a eh, gyerekükkel is foglalkozni munkájuk mellett, de az elmúlt négy évben 8 millióval csökkent a teljes munkaidejű szerződések száma, és 40 és 4 millióval nőtt a rész munkaidős szerződések száma 90 szám, százalékban ezek a részmunkaidő szerződések úgy születnek, hogy az illető nem is akarja. Nem ajánl teljes foglalkoztatást a vállalkozás. Ezt meg kell oldani, hiszen ez a munkavállalói szegénységnek a melegágya. a legtöbb esetben úgy dolgoznak tehát részmunkaidő szerződésben emberek, hogy ők nem így szerették volna. Ezt meg kell oldanunk. És ehhez mozgástérre van szükség, és remélem, hogy jó dokumentumot tudunk készíteni. Köszönöm szépen a felszólalásokat, az érveket. A legtöbbet teljes mértékben egyetértek. Köszönöm szépen. Ich wünsche gute... Én sok sikert kívánok mint mondtam, 22-én lesz e hónapban a több benyújtásának hatája, de mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez 5 perc 3 mellett. Találkozunk frissen, szépen a fotóhoz. Good night,